Ja, guten Morgen. Jó reggelt, kedves kollégák. 10 perc elmúlt. 9 óra, úgyhogy akkor elkezdjük a szakbizottsági ülésünket. Az egyes napirendi pont keretében két bejelentésem lenne. Egyrésztről, hogy a 18-as napirendi pont, a Gardini jelentés, csütörtökre lett betervezve 10 órára, Ugyanakkor ezt el fogjuk halasztani szeptember 19-ére. Valamennyi szakbizottsági tagot értesíteni fogjuk arról, hogy csütörtökön, mikor kezdjük majd a napirendi pontok tárgyalását. Az ezzel kapcsolatos e-mail a leggyorsabban el fog érni mindenkit. Második napirendi pont. Tolmácsolás rendelkezésre áll az előirányzott nyelveken. Észt, lett és horvát nyelven csak szerdán. Horvát nyelven csak, tehát szerdán. És egy látogatói csoportot üdvözölhetünk körünkben Olaszországból nem tudom, hogy hol ülnek, még nem érkeztek meg, akkor később fogjuk őket majd üdvözölni, és minden egyéb későn érkezőt is. Kiosztottunk a kollégáknak egy jelentést az EFSA-hoz tett látogatásról. Ez csatolva van az ülés anyagaihoz. És új tagot is üdvözlünk a Környezetvédelmi Szakbizottságban, egy régi ismerőst, Thomas Ulmert, aki néppárti teljes jogú tagként fog ismételten részt venni a szakbizottság munkájában. Gratulálunk neki, és van egy új póttagunk is, ő pedig Bánki Erik Magyarországról, aki június 1 -e óta az Európai Parlament képviselője, őt is szeretettel üdvözöljük. Itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban, és kívánunk eredményes együttműködést neki. A következő bejelentés a palagázzal kapcsolatos Sonic jelentés szintén megtalálható az ülés dokumentumaihoz csatolva. És a következő ülésre el kell hozni mert hogy forrás hatékonysági szempontból mindenkinek gondolnia kell arra, hogy az ülések dokumentumait is újra hasznosítjuk és elhozzuk újra. A harmadik napirendi pontunk, az első érdemi napirendi pont, a gépjárművek zajszintje. Miroslav Ucki kolléga a előadója. Ucki kolléga parancsoljon, öné a szó. Ja vám děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen. Elnök úr, Tisztelt kollégák! Ha megengedik, akkor csehül fogok beszélni, hogy világosan tudja fogalmazni, és megvárom, amíg mindenki felteszi a fülhallgatót. Engedjék meg, hogy ehelyütt is megismételjem, hogy jelentésünknek az a célja, hogy a bizottsági javaslatot a technika fejlődéséhez hozzáigazítsuk, és az ezzel kapcsolatos jogszabályi változások megfelelőek legyenek. A gépjárművek zaj szintje egy komplex probléma, okozhatja ezt a gépjárművek gumi abroncsa, a nem megfelelő útburkolat és más tényezők. Ami az egyes módosító indítványokat illeti, nagy vita volt az egyes politikai frakciók között a zajszint megjelöl, zajszinttel kapcsolatos megjelöléssel kapcsolatban. A gyártókat arra ösztönöztük, hogy a zajszintet, a zajkibocsátást megfelelő jelölés keretében jelezzék. Ez a téma ugyanakkor ennél sokkal összetettebb, éppen ezért én amellett lennék, hogy hatástanulmányt is készítessünk, tehát bízzuk meg az Európai Bizottságot, hogy egy hatástanulmányt készítessen a jogszabályról. A 33-as módosító indítványban azt javasoltam, hogy a jövőben egyfajta közúti osztályozási rendszert készítessünk, amely megmutatja számunkra, hogy mely útburkolatok eh, azok, amelyek nagyobb zajszinttel járnak. Ez a, a rendszernek a bevezetése nem lenne túlzottan költséges. Hogyha megnézzük a hibrid gépjár műveket és azoknak az egészségügyi hatásait, akkor azt mondhatjuk, hogy a nem természetes, tehát művi zajszintet tudjuk szabályozni, az lenne gyakorlatilag a célunk, hogy egy minimális zajszintet határozzunk meg ebben az osztályozásban foglalkoztunk a háromkerekű járműveknek és motorkerékpároknak az osztályozásával is, de konkrétan ez a jogszabály nem fog ezzel foglalkozni. Én amellett lennék, hogy a motorkerékpárokat más módon, más keretben, egy külön jogszabály keretében tárgyaljuk. Az M1-es gépjármű kategóriának a tagjai ugye olyan kis teherszállítói járművek, amelyek maximum 600 köpcentis hengerültartalommal eh, rendelkeznek. Ezeket is ki kellene venni a szabályozásból, mert rájuk az M1-es szabvány vonatkozik, és ezeknek a járműveknek ezen túlmenően nincsen már más zajkibocsátásuk ami pedig a kis sorozatszámú gépjárművekkel kapcsolatos módosítót illeti. Itt vannak olyan járművek, amik kis darabszámban készülnek, ezeket szintén ki kéne vennünk a szabályozásból. Ezen túlmenően a szocialista módosító indítványokat támogatom, ugyanis ezek azt irányozzák elő, hogy a zajkibocsátással kapcsolatos anyagok, tájékoztató anyagok a, a gépjárművek értékesítési pontjain hozzáférhetőek legyenek. Ezen túlmenően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a bizottság általi kibocsátását szeretném korlátozni. A bizottság a következőkkel érvel. Akut helyzetben ilyen jogszabályokkal lehetne a szükséges módosításokat biztosítani. Ugyanakkor én nem tudom elképzelni, tekintettel arra, hogy a gépjárműveknek a gyártási ciklusa vagy életciklusa akár több évre is kiterjed, hogy erre szükség legyen, nem tudom elképzelni, hogy itt félreállítsák, tehát a parlamentet. Ami pedig a harmadik fügeléket illeti, ez a járműveknek a műszaki osztályba sorolása a zajkibocsátás szempontjából. Én itt azt javasolom, hogy hosszú távon négy új szakaszt vezessünk be. Nem szimpatikus ez a javaslat. Egy új negyedik szakaszt vezessünk be. Tehát mi történik akkor, ugye, hogyha 20 év is eltelik? Úgy gondolom, hogy az ajkibocsátás területén is szükség van erre a hosszú távú perspektívára, rálátásra. Ebben a függelékben számtalan Összesen 146 módosító indítvány született. Hogyha mindannyian érdekeltek vagyunk a közösen megfogalmazott célok elérésében és kompromisszumos megoldások kialakításában, akkor szükséges, hogy ezzel a harmadik függelékkel a, lehető, a legbonyolultabb részével a jogszabálynak behatóban foglalkozzunk. Ebből azokból azt javasolom, hogy a jelentéssel kapcsolatos szavazást halasszuk el nevezetesen a nyári szünet utáni első szakbizottsági ülésünkre. Egy másik fontos oka lenne, indoka az elhalasztásnak, hogy még nem kezdtek el a frakciók dolgozni a jelentésen, és nem tudom, hogy, bizt, hogy taktikai szempontból jó-e, hogy már most szavazunk, amikor még nincsen kialakított álláspontunk. Tehát a tanács még nem kezdett el foglalkozni az ügyel, és nem szabadna megelőznünk a tanácsi munka kezdetét. Ez lenne az én ajánlásom, kérésem, és kérem a kollégákat, hogy ez irányba foglaljanak állást a vitában, és az árnyék előadóknak várom különösen az állásfoglalását. Köszönöm szépen a figyelmüket, nagyon remélem, hogy a zajkibocsátást sikerül a jobb szabályokkal csökkentenünk, és így hozzájárunk a közegészségügyhöz. Köszönöm szépen, Miroslav Ucki, tehát újra az a helyzet, hogy a tanács próbál nyomást gyakorolni. A parlamentre gyorsan dolgozzunk, de tulajdonképpen már elvégeztük a munkánkat, és aki nem készült még el, nem végezte el a házi feladatát, az az Európai Tanács. Úgyhogy nem szabad, hogy gyorsan a tempóval fogadjuk el a saját anyagainkat, miközben a tanács az csak tehervonat tempóban döcög előre a saját munkája terén. És blokkolja az előre jutásunkat a jogszabályalkotási folyamatban. Ezt majd megfelelő helyen természetesen ismételten szóvá fogjuk tenni. Következő árnyék előadóként Tatarella kolléga kapja meg a szót, parancsoljon. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Hanszki kollégának a kiváló munkájáért, és azért is, mert mm, befogadta az általam benyújtott módosítók nagy részét. Úgy vélem, hogy nagyon koherens dokumentumot állított elő, annak ellenére, hogy a téma önmagában nem egyszerű, elég technikai, műszaki jellegű, és nem annyira politikai jellegű. Az én módosítóimban megpróbáltam világosabbá tenni az álláspontunkat. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Megkértük a bizottságot, hogy egy integrált megközelítésben tárgyalja ezt a témát. Nem szeretném, hogy azt az erőfeszítést, amit teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük a zajt, az csak a járművekre és a, a, a személygépkocsikra és az autókra korlátozzuk, ugyanis a zaj nagyon sok tényezőnek az eredménye, az emberek viselkedésének a következménye is, és az utak burkolatának a következménye is. És kevés figyelmet szentelünk erre, a bizottság nem nagyon figyel erre, és ezért egy horizontális, mindent átfogó megközelítést szeretnénk elérni, szeretnénk, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel is, és az új strukturális alapprogramokban néhány irányelvet dolgozzon ki, hogy ezáltal lehetővé tegyék, hogy a tagállamok jobbá tegyék az utak minőségét, főleg a nagyforgalmú városi útvonalakat. A módosítók között vannak olyan eh, elvek, amelyeket Ocki nagyon jól összefoglalt, például a kocsik rendszerezésénél és a decibel tabel táblázatban. Külön figyelmet kell szentelni néhány képkocsira, gyors kocsira, amelyek eh, kis sorozatszámban kerülnek gyártásra a bizottság anyagában ezek a gépkocsik más személy gépkocsikkal együtt szerepelnek, ugyanakkor ezek egy 0,03%-át teszik ki a gép az európai személy jármű forgalmának. Emiatt a különleges mi voltuk miatt én egy külön kategóriát szeretnék ezeknek szentelni, és ezért kérem a bizottságot, hogy vegye figyelembe ezeket eh, a mm, tényezőket, mert ezek teljesen eltérő járművek. Nagyon technikai kérdésekről van szó, két méter per szekundum alapot javasol az előadó, és ezt üdvözlöm, hogy nem azt, mit a nem azt veszi át, amit a bizottság javasol, 3 méter per szekundum. A labeling, a címkézés illetően én támogatom ezt az eljárást, úgy gondolom, hogy hasznos, hasznos főleg a fogyasztó számára, aki a döntés pillanatában meg kell, hogy kapja minden információt ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjon hozni. Ugyanakkor felmerül bennem az alkalmazandó módszer kérdése. A bizottság mi kidolgozott egy módszert. Szerintem először is egy hatástanulmányt kellene kidolgozni, és egy adhok irányelvet kidolgozni, és oda kell figyelni erre a problémára. Az én álláspontom az az, hogy viszont erre szenteljünk figyelmet, de ezt vezessük be egy második fázisban. Az én aggályom az az, hogy a címkézés, a labeling, labeling az károkat okozhat, főleg a kis járműveknek, tehát az olcsóbb gépjárművek számára azok, amelyek 10.000 euró alatt vannak. Ez egy nagy piaci szelet, olyan eh, szelet, amelyet azokat érinti leginkább, akik eh, kisebb anyagi lehetőségekkel bírnak, és ezért nagyobb súlyjal esik eh, ez az intézkedés ebben a szegmensben. Ez a normatíva, amelyet nagyon brutálisan, nagyon eh, gyorsan vezetnek be, anélkül, hogy bármilyen piaci elemzés vagy hatástanulmány készülne, nagyon nagy hatással lenne különböző területeken, például a belvárosokban, és ezért nagyon sok olyan kérdés van, amit tovább kellene megbeszélni, mielőtt ezt bevezetnénk. Még egy dolgot szeretnék mondani a széndiokszidról, amivel gyakran foglalkozunk itt a szakbizottságban. A technológia óriási lépéseket tett annak érdekében, hogy a kibocsátásokat csökkentse, és hogy a zajokat csökkentse tudomásul kell venni ezeket a fejleményeket, ugyanakkor fölhívnám a figyelmüket egy adatra. Minden egyes egyre inkább minden egyes kompresszió a motor működésénél egyre nagyobb széndiokszid kibocsátást eh, tesz le, eh, nyújt, és ezért ezáltal minden egyes eh, munkafázis a motornál egyre nagyobb széndiokszid kibocsátás tesz lehetővé. Tehát én úgy gondolom, hogy szeptemberben kellene ezt leginkább kidolgozni, úgy, ahogy az előadó mondja. Köszönöm. Judit Merkis kapja árnyék előadóként a szociális rész, szocialisták részéről meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt előadó, kedves kollégák! Azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság jó minőségű javaslatot terjesztett elő, de egyetértek a kollégákkal abban, amikor azt mondják, hogy más tényezőket is figyelembe kell venni, ami a zajszintet, a zajkibocsátást illeti, nem feltétlen csak a hajtómű, tehát a motor által okozott zajt. Ezt már korábban is hangoztattam. Talán furcsán hangzik, de a zaj gyakorlatilag egy agyon hallgatott probléma. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítanunk neki, mint azt jelenleg tesszük. Szeretnék ezért köszönetet mondani a kollégáknak azért, hogy nem csak a motornak a zajszintjét veszik figyelembe, hanem a közlekedés irányítási eh, rendszerek által kejtett zajt is. Hogyha megnézzük ezt az irányelvet, akkor az a fontos, hogy ezzel kapcsolatban is korlátozásokkal éljünk. Ez az irányelv a járművekkel foglalkozik, és a járművek zajkibocsátásával, de nem foglalkozik például a közlekedés irányítási, közlekedés informatikai rendszerek, illetve az út test által kibocsátott zajjal, amely később egy a zajkibocsátással foglalkozó általánosabb érvényű irányelv tárgyát kell, hogy képezze. Örülök már előre a további eszmecserének, és én azt támogatom, hogy kicsikét több helyet hagyjunk a jogszabályok teljesítésére. Jól lehet ezeket sokkal ö, szigorúbban kell megfogalmazni. 6 decibeles csökkenést kellene 10 év alatt elérni, hogy ez milyen fokozatokban történik, hogyan biztosítja a gépjárműipar, az mindegy, de a lényeg, hogy ezt a célt elérjük. Tehát arra kell összpontosítanunk, hogy ezt a célt el tudjuk érni. És erre, ebbe az irányba kell tehát a jogszabálynak, ennek az irányelvnek mutatnia. Kevesebb fokozatot, lépcsőfokot kell beépítenünk, és nagyobb rugalmasságot kell biztosítanunk a cél elérésében. Nem tudom, hogy a sport versenyautók és más járművek, azok miért kellene, hogy más elbírálásban részesüljenek, hiszen ők pontosan olyan gépjárművek, amelyeknek általában magasabb a zajszintje, tehát őket náluk mindenképpen ambiciózus zajszinteket kellene megcéloznunk. Ami a tesztmódszert illeti ezzel kapcsolatban is lehetnének elképzeléseink, illetve a címkézéssel, a megjelöléssel kapcsolatban. Itt egyet értek a kollégával abban, hogy egy integrált címkézésre van szükség, megjelölési rendszerre, amely nem csak a gépjárművek fogyasztását, hanem a zajszintjét is feltünteti. Ezen kívül egy bizonyos idő elteltével szükség lenne egy tanulmány elkészítésére, sére is. A harmadik függelékben három évről van szó, de úgy gondolom, hogy az irányelv hatályba lépésétől számított öt év elteltével kellene ennek a jelentésnek megszületnie. Így akkor több idő lenne az elemzésre. És hogy a végére érjek a mondandómnak, úgy gondolom, hogy a bizottság jó tervezetet terjesztett elő, amelyet én csak minimális mértékben tartok módosítandónak. Talán tényleg a gépjárműipar számára nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani a célok eléréséhez vezető út meghatározásában, tehát a célt kellene szabályozni, és nem az oda elvezető utat. Én nem vagyok a kivételeknek az agyon halmozása mellett, és örülök, illetőleg bízom abban, hogy képesek leszünk kom- kompromisszumokat elérni ami az villanyautókat, az elektromos autókat illeti, ez is egy kritikus pont. Úgy gondolom, hogy a villanyautók is adott esetben magas zajkibocsátással működnek, tehát nem csak őket, hanem más gépjárműveket is meg kell nézni, hogyan tudjuk őket a saját rendszerünkbe integrálni. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nos, Úszki úr már felsorakoztatott néhány érvet. Én azt gondolom, hogy a bizottság nem tett jó javaslatot, legalábbis olyan kategóriákat javasolt, ami a gépjárműveket illeti, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi ismereteinknek. Nagyon jó, hogy az együttöntés során lehetőségünk nyílik arra, hogy helyesbítsük, illetve ki vasaljuk úgymond az Európai Bizottság hibáit. A jelentéstevő egy olyan kategorizálási módszert javasolt, amelyen elindulhatunk, azt hiszem egy jó alapot képez a továbbiakhoz, tehát azt, amit Uszki úr javasolt, alapul vehetjük. Rátérnék az anyag legfőbb pontjára, ez a hármas melléklet, nagyon fontos egy dolgot látni, illetve egy dologgal tisztában lenni, és ezt fontosabb is lenne közelebbről elemezni, megvizsgálni, amikor a kompromisszumról gondolkodunk. Azok a módosítók, amelyek határértéket írnak elő a különböző gépjárművek számára, függetlenül attól, hogy milyen jellegű gépjárművekről van szó, olyanok, amelyek a 67 decibelt javasolják, vagy az alatti értéket egyszerűen elfogadhatatlanok, azért, mert ezt egyszerűen nem lehet teljesíteni. Mondok egy példát. Az elektromos autók, amelyek gyakorlatilag semmilyen zajt nem okoznak, legalábbis általunk érzékelhető zajt nem okoznak, 50 km per óra sebesség esetén 67 decibelt zajt bocsátanak ki. Ebben az esetben ez len nem lehet ezt a zajszintet vinni, gyakorlatilag irreális elvárás a 67 decibel alá menni. Nincsenek technológiai alapja, nincs olyan lehetőségünk, nincsen módszerünk technológiai értelemben, amely ezt lehetővé tenni, ezért én nem fogok aláírni olyan hármas mellékletet bármely kategóriára vonatkozóan, ahol 67 decibel és alatta való értékek szerepelnek, mégpedig 5 éves határidővel. Ilyen javaslatok érkeztek az én frakciómból. Ez egyszerűen irreális elvárás. Olyan joganyag születne ezáltal, olyan jogszabály, amely megvalósíthatatlan. Egyébként nem ellenzem, hogy ambiciózusak legyünk, úgy gondolom, hogy nem kell kivételeznünk senkivel, a kis sorozatszámú járművek esetében vannak olyan gyártók, amelyek évente 500 vagy annál kevesebb járművet gyártanak. Úgy gondolom nem kellene őket kivételként kezelni, vegyük be őket a jog, jogszabályba, de a határértékekre vonatkozó fontos olyan értékek meghatározása, amelyek megvalósíthatóak. Úgy gondolom, valóban érd érdemes lenne egy útbesorolási rendszert létrehozni az integrált megközelítés jegyében, de amikor a címkézésről van szó, és egy ilyen címkézést a típus engedélyeztetés esetében alkalmazunk, akkor csak is olyan címkézésről lehet szó, amely a fogyasztókat tájékoztatja egy gépjármű megvásárlásakor. Az nem működik, hogy egy olyan címkét írjunk elő, amely a gépjármű működtetésére, fenntartására vonatkozik, mint Németországban is létezik egy ilyen hasonló címkézés. Ez már a típus jóváhagyásra vonatkozik, oda tartozik. Hogyha ráírjuk például egy gépjárműre, hogy egy bizonyos zónákba ezzel a gépjárművel be lehet hajtani, vagy nem lehet behajtani, ez már egy teljesen más ügy. Ez a típus jóváhagyásra vonatkozik, ez nem tartozik ide ehhez a jogszabályhoz. Én azt javasoltam, hogy a minimális követelményeket töröljük, röviden megindokolnám miért. Úgy gondolom, hogy nincsen elég információnk arra vonatkozóan, hogy mikor túlságosan halk egy gépjármű. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jogszabályban, amelyről itt most szó van, ennek nincs keresnivalója, ugyanis ez a közlekedés biztonság kérdését érinti, abba a témakörbe tartozik. A harmadik dolog pedig hogy az önkéntes jellegű javaslatok és a bizottság által javasolt javaslatok ilyenek, tehát ha már meghatározunk előírásokat, akkor az legyen megalapozott, alapuljon hatástanulmányokon, és ne kapkodjuk el a dolgot. És még egy dolgot szeretnék mondani, szívesen meghallgatom mindig az ágazat, érintett ágazat képviselőit, és természetesen kiállok bizonyos javaslatok, módosítások mellett, hogyha azok megalapozottak. Azonban nem vagyok hajlandó arra, hogy mindenféle módosítókat oncsak itt magamból, anélkül, hogy értelmes eszmecserét, vitát folytattunk volna. Ezért az erre vonatkozó módosítókat nem támogatom, szívesen meghallgatom az érveket, és hogyha valami nek van megalapozottsága nyilvánvalóan, akkor szívesen képviselem, de hogyha mindenféle módosítók röpködnek itt minden irányból, akkor ebben nem szeretnék részt venni, és nem is tartom ezeket a szobaforgó módosítókat fontosnak. Szerintem a hármas melléklet itt a lényeg. És végezetül úgy gondolom, hogy ha a technikai előírásokról van szó, technikai jellegű munkáról, akkor nagyon fontos, hogy elég időnk legyen ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni, ezért elgondolkodhatnánk azon, hogy majd csak a nyári szünet után szavazunk. Tanács részéről viszont azt hallottam, hogy ők úgy érzik, hogy a parlamentnek kell megtenni az első lépést, tehát hogy a mi térfelünkön van a labda, ezért vigyázzunk kell, hogy ne fékezzük magunkat egymást kölcsönösen a tanácsal, de úgy gondolom, Tekintettel arra, hogy a hármas melléklet egy nagyon bonyolult kérdés, érdemes lenne megvárni a nyári szünet végét, annak érdekében, hogy végül egy olyan kompromisszumos csomag jöjjön létre, amely egy jó jogszabályt eredményez. Szetó a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak az általa elvégzett munkáért. És a szakbizottsági eszmecsere előkészítéséért. Az előadó javaslatában vannak olyan részek, amelyeket támogatni tudok. Ezek közé tartoznak például a fogyasztói tájékoztatás javításával kapcsolatos javaslatok, de nem tudom támogatni az előadó által részben javasolt hosszabb menetrendeket. Már régóta van a gépjárművekre vonatkozó zajterhelési, zajkibocsátási határérték, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy rendkívüli környezeti probléma, a zajterhelés. Egy olyan környezeti probléma, ami súlyos egészségügyi következményekkel jár. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy a zajkibocsátás egy decibele való csökkentése a gépjármű árának fél százalékos növelését is magával hozza. És vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy ez mégis megéri, hiszen az emberek például jobban tudnak aludni, tehát az egészségügyi következmények azok rendkívüliek, rendkívül előnyösek, és adott esetben az ezáltal elérhető költségcsökkentés az 30 szorosa a zajkibocsátás csökkentése költségeinek. Tehát én nem tudom a menetrendnek a kitolását, a határidők meghosszabbítását támogatni, mert minden gépjármű kategóriában számtalan olyan jármű van már most is, amely a bizottság által javasolt határértéket képes teljesíteni. A saját módosító indítványaimban ezért eh, elsősorban azt javasolom, hogy a határértéket a két és három kerekű járművekre is terjesszük ki, és bizonyos esetekben azt is javasolom, hogy a zajszintre kisebb határértéket határozza meg a táblázatokban, ami pedig a határidőket illeti 2020-as évet kellene szem előtt tartanunk a zajszint csökkentésére. Ahogy sok kérdőben már megállapította, vannak a belső égésű motoron kívül más zajforrások is, így például a gumiab, roncs is ide tartozik. De hideg fejjel kell eljárnunk, józanoknak kell maradnunk, és nem szabad a felelősség elkenéséhez hozzájárulnunk. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket majd más körben kell szabályozni. Nem szabad, hogy a zajszint, a motor által keltett zajkibocsátás csökkentése esetében gyengék legyünk, csak azért, mert valaki arra hivatkozik, hogy például a gumiabroncs is zajt bocsát ki. Tehát itt egyfajta manipulációt is láthatunk, amivel szembe kell néznünk, és nem szabad, hogy például a hatástanulmányok készítésekor olyan jármű abroncsokat használjanak a tesztre, amelyek adott esetben nagyobb zajt keltenek, mint a motor. Elnök, köszönöm szépen. Wild asszony kap szót. Vielen Dank. Verkehrslärm ist... Köszönöm szépen. A közlekedési zaj mindenütt jelen van a társadalmainkban, az Európai Unió számos városában hatalmas növekedését látjuk a közlekedésnek, és a gépjármű emissziók mellett, a kipufogógázok mellett az egyik legfőbb egészségügyi kockázatot a rendkívül magas zajszint jelenti, de nem csak a rendkívül magas zajszint jelent stressz helyzetet az ember számára, az emberi agy folyamatosan feldolgozza és elemzi a különböző zajokat, még alvás közben is. Minden egyes decibel ezért stressz terhelést jelent az ember számára, többek között például megnövekedett vérnyomáshoz is vezethet. Lényeges, hogy ha már csak ha csak egy kis mértékben is csökken a zajszint, már azt rendkívüli nagy életminőség javulásnak érzékelik az emberek. Ezért érdemes ezen a területen cselekedni, és a nagyban növekvő közlekedési ágazat zajszintjét csökkenteni. Az Európai Bizottság megközelítése, miszerint nagymértékben fel kellene puhítani a határértékeket, én felelőtlennek tartom. Felelőtlen a 22-es módosító is mindemellett, hiszen ezáltal az összes határértéket egy további decibellel csökkentenénk. Úgy gondolom, hogy a határértékek ilyetén való felvizezése egyszerűen hihetetlen, megdöbbentő. Ez az eljárás arra emlékeztet, amikor annak idején a gépjárművek, illetve a személygépjárművek széndiokszid kibocsátásáról alkottunk jogszabályt. Annak idején az ágazat munkálkodott azon, hogy a határértékek felpuhuljanak, a parlamenti többség támogatta ezt, és most azt kell látnunk, hogy a legtöbb gyártó mindenféle erőfeszítés nélkül eléri a határértékeket. A Volkswagen 120 grammos határértéket határozott meg 2015-ig, tehát egy még alacsonyabb határértéket a saját maga számára, mert annyira gyenge volt gyakorlatilag a jogszabályban meghatározott határérték. Kérdés emellett az is, hogy még 2012-ben hatályba lép-e a jogszabály, ezáltal tulajdonképpen a csökkenés kisebb arányú lesz, anélkül, hogy felpuhítanánk külön a határértékeket. Emellett az egyes lépésnek már megfelel a, határo- a piacon lévő gépjárművek nagy része, 70 decibel 2014-ig, sokan a 2017-ig megvalósítandó 68 decibelnek is megfelelnek, már ez a második lépés. Úgy gondolom, nagyobb arányú csökkentés igenis lehetséges technikai megoldásokkal, szélesebb körű alkalmazására van szükség ezeknek a megoldásoknak. Az Európai Parlament jobban figyelembe kell, hogy vegye a polgárok eh, érdekeit, és ez összeegyeztethetetlen a különböző határértékek eh, csökkent, eh, illetve felpuhításával. Ezért azt kérem, hogy az egyes lépés 2013-ig tartson, tehát egy évvel csökkentsük, vagy terjesszük ki, és 2015-ig valósuljon meg a második lépés. Emellett egy harmadik lépésben is gondolkodnunk kell, 2020-ig szükséges ennek megvalósítása, és jobban oda kell figyelnünk a teherautókra. Az Európai Unióban a gépjárműveknek csak 3% a teherautó, mégis a közlekedési emissziók feléért felelősek ezek. Még egy kis rövid megjegyzés a végén. A jelentéstevőnek természetesen igaza van, amikor azt mondja, hogy az útburkolat is felelős részben a zajkibocsátásért, de minden bizonyal mindenki tudja, hogy a legegyszerűbb, legköltséghatékonyabb módja a zajkibocsátás csökkentésnek az, hogyha a járművekre összpontosítunk. A motorokról szól ez a rendelet, nem pedig az útburkolatokról. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen Vilcasszonynak, most pedig Oreste Rossi kap szót árnyék jelentéstevőként. Köszönöm, elnök úr, teljesen egyetértek az előadóval a címkékről, arról, hogy halasztási lehetőséget kell nyújtani, mert úgy vélem, hogy egy olyan pillanatban, mint a mostani, nem lehet túl sokat kérni a gyártóktól, a piac állandó összeomlás van, elég megnézni az utóbbi mutatók, az utóbbi idők mutatóját, és túl nagy áldozatot kérni egy ilyen pillanatban, aztán túlzás lenne. Egy példát szeretnék mondani arról, hogy milyen példa, eh, arról, hogy mi történik, amikor túl sokat kérünk. Olaszországban nagyon alacsony zaj kibocsátási szinteket eh, határoztak meg az építkezésekre. Jelenleg egyetlen egy építkezésen sem tudják betartani azokat a határértékeket, mert nem léteznek olyan gépek, amelyek be tudják tartani ezeket a gépeket, tehát minden egy egyes minden egyes eh, építkezést, felmentést kap a törvény alól, mert ezt kénytelenek megadják az önkormányzatok. Ez azt jelenti, hogy mintha ez a törvény nem lenne. Tehát, hogyha túlzásba visszük eh, a dolgokat, akkor teljesen fölösleges eh, fogunk tudni ö, alkotni. Én ö, azt követném, amit javasol az előadó. Köszönöm szépen. Most van egy kis problémánk, mert hogy hét hozzászólót jelentkezett eddig az egyéb tagok közül, és szeretnénk még a kolléganő tudja, mire gondol. Tehát hét kolléga van a hozzászólók listáján és utána Zsil Párnyónak a jelentésével is foglalkozni akarunk, tehát 1 perc 30 másodpercben korlátoznám a hozzászólás időt, hogy mindenki szóhoz juthasson. Következőként Gerber kolléga kap szót, aki a másik bizottságban a vélemény előadója. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Ucki kolléga munkáját. Az IMKO szakbizottságban ezen a héten fogunk szavazni, keményen dolgoztunk, és a harmadik függelékkel is nagyon mérehatóan foglalkoztunk, különösen ami a fogyasztóvédelmi szempontokat illeti. És most aztán elkészültünk a munkával, kompromisszumot találtunk a frakciókon átívelően, úgyhogy itt engem kicsikét meglep a dolgoknak az eltolódása, mert mi nagyon is megerőltettük magunkat, hogy betartsuk az Envi által megszabott menetrendet, ami most sikerült is nekünk, és aztán itt most még, mégiscsak a dolgok elhalasztásá ról szólnak, de hát mi nem fogunk itt keresztbe tenni. Nos, ami a zajszintet, illetve nyilvánvalóan azt csökkenteni kell egészségügyi okokból, támogatjuk, hogy itt hosszú távú célokat fogalmazzunk meg. Az inkóbeli véleményemben ilyen hosszú távú célt fogalmaztunk meg. Két és öt éves csökkentést idézett elő két lépésben a bizottság, de a jogbiztonság és a fogyasztóvédelem szempontjából fontos, hogy egy hosszú távú célunk is legyen, amely még ambiciózusabb ezzel kapcsolatban. Kramer kollégához hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a bizottság különösen, a, a bizottsági javaslat különösen az osztályozással kapcsolatban nem megfelelő. Itt egyetértünk a kritikával, nem elég differenciált, és elavult a szabályozás. Vannak olyan gépermű kategóriák, ahol már nincsenek is járművek, éppen ezért egy sokkal jobb új differenciálást szeretnénk bevezetni. Ezen dolgozunk most az IMCO szakbizottságban, mert hogy ez által lehetővé válik számunkra, hogy sokkal valósághűbb, vagy sokkal ambiciózusabb határértékeket határozunk meg, mint a bizottság, illetőleg realisztikusabbak legyenek az elképzeléseink. Wills kolléga úgy érvelt, hogy gyakorlatilag a széndioksziddal kapcsolatos jogszabályalkotás esetében is már ilyen volt a vita, azt várja tőlünk a iparák, hogy felpuhítsuk a jogszabályokat. Be kell látnunk, hogy erről van szó, és az a probléma, hogy ha ezt a technológiát beépítjük, akkor növekedni fog a széndiokszid kibocsátás, de hát mi azt nem szeretnénk. A fogyasztótájékoztatást is fontosnak tartom, de nyilvánvalóan ennek az irányelvnek ez nem része. Elnök, köszönöm szépen, Richard Zéber kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy az egészség védelme itt a legfőbb érvünk a rendelet tekintetében, amelyről szó van. Ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy ez a holisztikus megközelítés, amelyet a legtöbb kolléga kér, helyes. Éppen ezért vetődik fel a kérdés, hogy olyan ambiciózusan kell -e eljárnunk, ahogyan néhány kolléga most megközelíti a problémát. Úgy gondolom fontos a zaj és a zaj egészségre gyakorolt hatását holisztikusan látni, Tudjuk, hogy az útburkolat központi szerepet játszik mindebben, főként a magasabb sebesség esetében. Ez azt jelenti azonban, hogy az Európai Unióban látni kell azt is, hogy nagyon különböző az útburkolatok minősége. Tehát fontos ezen is elgondolkodnunk, különösen amikor a hármas mellékletről van szó, hiszen a hármas melléklet olyan ideális feltételekről, körülményekről beszél, amelyek a realitásban nem adottak. Éppen ezért meg kell néznünk azt is, hogy ugye nagy mértékben befolyásoljuk a gépjárművek árát ezen jogszabály által, és a versenyképességet is az ágazaton belül. Úgy gondolom, általában véve egy átfogó, általános vitát kell folytatnunk a zajkibocsátástól, hiszen több forrásról van szó, amelyek összeadódnak, és így gondot jelentenek az egészségügy szempontjából. Úgy gondolom, tehát ért, értelmes, illetve érdemes gyakorlati szinten megközelíteni a témát, ahogyan a tevő is teszi. Fontos egy átfogó megközelítés, és úgy gondolom, hogy az egyes részletekben túl ambiciózus célok megfogalmazása nem vezet célra. Köszönjük szépen, Karl Heinz Florenc a következő. Nos, újra a kedvenc témánknál vagyunk, az autóknál. Szeretném a barátaimat arra kérni, hogy emlékezzenek vissza, hogy a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos vita, hogy zajlott ott is a világ végét, vizionáltuk, és azt mondtuk, hogy az ipar e, ugye azt mondta, hogy ők már ezt két-három évvel ezelőtt felismerte, és képesek lesznek teljesíteni. Hát persze a kérdés az, amit persze én sem tudok fogadni, hogy valóban teljesíteni tudják-e. Most nézzük meg, hogy mit mond az Richard Zéber. Richard Zébert. az ajtónkeret teszi az embereknek az egészségét. és én nem vagyok egy kis félős fiú, de hogyha folyamatos zajban kell élnem, akkor nekem is az egy egészségügyi problémát jelent. Úgyhogy ezt a problémát igenis komolyan kell vennünk, ambiciózusan kell kezelnünk, és az a javaslat, hogy egy szélesebb keretbe helyezzük ezt a problémát, ez a megfelelő megközelítésmód, ezt támogatni tudom ebben az esetben is, és ezt szeretném javasolni az előadónak, a saját árnyék előadóm Tatarella úr nevében is bizonyos kiegészítésekkel. Úgy gondolom, hogy tehát ez a helyes megközelítésmód. Amúgy pedig nyilvánvalóan a csendesebb autók jobban eladhatóak, és hogyha jobban készítik el az útburkolatokat a tagállamokban, azzal is csökkenni fog a zajszint. Elnök, köszönöm szépen, Martin Kellenem. 1 perc 30 másodpercben. Thank you, voorzitter. Oh, Martin Kellenen. Oh, Martin Kellenen a felszólalónk. Elnézést. Nem tűnt fel, hogy egyik napról a másikra hirtelen holland lettem. Na de, ne beszéljünk most a fociról, meg az európai Európa bajnokságról. Köszönöm szépen a kiváló munkát, amit a jelentéstevőnk végzett, egy nagyon technikai jellegű, műszaki jellegű dossziéről van szó. Én is többször dolgoztam hasonló jelentéseken, tudom, hogy mennyi munkát jelent ez. A legtöbb dologra már kitértek, mások, ezeket nem fogom megismételni. Egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék elmondani. Kérném, hogy Uszki, Tartalerna képviselők és az én módosítóimat is támogassák, amelyek egy külön kategóriát jelölnének ki a speciális gépjárművek esetében. Úgy gondolom, Mörkisz asszonynak nincs igaza ebben. Mi nem akarunk kivételezni, nagyon fontos ezt tisztán látni, mi csak egy külön kategóriát szeretnénk bevezetni a szobaforgó gépjárművek számára, annak érdekében, hogy a gyártók különleges helyzete és a piacon elfoglalt különleges helyzetük is ezeket is figyelembe vegyük. Sokszor ezek kis és középvállalatok, világ, a világon vezető szerepet töltenek be ezek a kis vállalatok, vezetők az innovációban, kutatásban, fejlesztésben, ezért helyesnek tartom, hogy ezt elismerjük, és egy külön kategóriát vezessünk be a számunkra. Nagyon-nagyon kis arányról beszélünk, a piac 0,01%-áról van szó, hogy már elhangzott, és kérném a kollégákat, hogy támogassák az ezzel kapcsolatos módosítóinkat. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, hogy kicsit több időt vettem igénybe. Köszönjük szépen! Nos, Mártin, nyugalom, még csak a selejtezőnél vagyunk, majd legközelebb lesz igazán tétje a dolognak. Zsilpányó. Elnök úr, kedves kollégák, tegnap a közlekedési szakbizottságnál egy, benyújtottam egy dokumentumot, amelyik éppen a motoros járművekről szól. Hosszú egyeztetés előzte ezt meg, a árnyék jelentéstevőkkel nagyon sok kompromisszumot vezettünk benne, és van egy, amelyik nagyon fontos, hogy egy globális megközelítést alkalmaztunk, egy minimumot alkalmaztunk az elektromos és hibrid gépjárművekre Nos, a megállapított eh, határértékeket, ezeket eh, jegyeztük, és eh, különböző javaslatok érkeztek be, ennek ellenére megtaláltuk a kompromisszumos megoldás, együtt Kozár úr, aki árnyékjelentéstévő volt. Én úgy vélem, hogy ez a kompromisszumos módosító egy olyan kiegyensúlyozott és mindenki által elfogadható megoldást nyújt, amelyik megfelel mindenkinek. Nos, úgy vélem, hogy ha automatikusan átveszik az gépjárműiparnak a javaslatait, azok az nem jó. Úgy vélem, hogy figyelembe kell venni ezeket, ugyanakkor nem szabad automatikusan átvenni. Én csak ezt szeretném az, én csak annyit szeretném mondani, hogy mi egy kompromisszumot hoztunk létre ott a közlekedési szakbizottságnál, egy hosszú egyeztetés után. Egy minút 30. Köszönöm szépen, Mendes kolléga következik egy perc 30 másodpercben. Nos, elnézést, amiért az imént közbeszóltam. Röviden elmondanám, hogy mit is gondolok az elhangzottakkal kapcsolatosan. Kramer kolléga és én azt hiszem ugyanazokat a célokat tűztük ki, de más úton szeretnénk eljutni oda. Összehasonlítható ez a gumiabroncsokra vonatkozó ö, zaj szabályozással. András Schwabbal dolgoztuk ezt ké néhány évvel ezelőtt. Az ágazat azzal érvelt, hogy nem, hosszabbításra van szükség, majd a Michelin azt mondta, hogy mi igenis el szeretnénk érni ezeket a határértékeket, akkor az Európai Uniónak ugyanis versenyelőnye van a világ más részeivel szemben, így az innovációs elő moz, előre mozdul. Ugyanez a helyzet ezzel a rendelettel is. Kérném az európai ipart, az autóágazatot, hogy gondolkodjon abban, hogy fontos, hogy versenyelőnyünk legyen a világ más részeivel szemben, ez munkahelyeket teremt, és a gazdaságunk számára is kedvező. A gépjárművek három negyede, decemberben, amikor a gumiabroncsokra vonatkozó rendeletet bevezettük, az előírásoknak már 60%-át be tudta tartani. Ezért úgy gondolom, az első lépést kihagyhatjuk, ezt automatikusan működik az alacsonyabb zajkibocsátású gumiabroncsokkal, és utána az európai autóipar dolgozhat a halkabb motorokon, amelyek utána versenybe szállhatnak az Európán kívüli autóiparral is sikeresen. Vittorio Prodi, Prodi 1 perc, 30 másodperc. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a zajkibocsátás nagyon nagy mértékben attól függ, hogy hogyan használjuk a gépjárművet, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghatározzuk főleg a városokban a korlátokat és olyan infrastruktúrát, amelyik, tisztelet, amelyik által tiszteletben tartjuk, tarthatjuk ezeket a sebességek határokat. A zaj aztán a gépjárműtől és a, az útburkolattól is függ. Oda kell figyelni tehát a zaj eh, záró falakat, vagyis struktúrákat. Én például azt elkezdtem volna a motorokkal, eh, a motoroknak a zajkibocsátását meghatározni, a gépjárművekre, autókra már van, a motorok azok, amelyek leginkább zavarnak a városokban, amikor zöld lámpánál elindulnak a kocsik, akkor nagyon erős zaj ártalom van, mert akkor van a nagyobb teljesítmény a gépkocsiknál. Tehát ezekre a dolgokra kellene odafigyelni, hogy csökkentsük az ájzertarmat. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Szeretném megadni zárásképpen a bizottságnak a szót lehetőleg röviden. Jean úr érkezett hozzánk a bizottságtól. Kommission möchte nicht, oder? Doch. Bizottság nem kíván hozzászólni, vagy mégis? Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzést szeretnék tenni az elhangzott vitához. Az első, az integrált megközelítést érinti. Természetesen a zajról beszélünk, és elhangzott arról, hogy az abroncsoknak is nagy felelősségük van a zajban. Ugyanakkor mindannyian Tudjuk, hogy mindezeket egy általánosabb megközelítésben kellene összefoglalni, hogy minden egyes tényezőt figyelembe vegyünk. Néhány héttel ezelőtt a bizottság képviselői, az iparág képviselői és különböző civil szervezetek összeültek és megpróbálták kidolgozni egy ilyen meg, integrált megközelítést. Természetesen ebben benne van a tagállamok felelőssége is. Az a javaslat, amelyik önök előtt fekszik, az az mindenképpen figyelembe veszi az ott született javaslatokat, a 15-21-es javaslatot is figyelembe vesz, és mindenképpen az összes érintettnek a véleményét meghallgatna. Tehát mi nem látunk ellentmondás a között, az javaslat között, ami az asztalon fekszik, és más javaslatok között, amik közben születnek más helyeken. Mi azt szeretnénk, hogy sokkal jobban, sokkal megfelelőbben tudjuk megvédeni a lakosságot a zaj ártalomtól. Eddig csak a motor teljesítményét vettük figyelembe, de azt látjuk, hogy ez nem elégséges, hanem megfelelő módon kell kezelni ezt a kérdést, hanem oda kell figyelni arra a zajra, amit a lakosság hall. Úgy véljük, hogy ez az új intézkedés sokkal megfelelőbb, sokkal realisztikusabban kezeli a zajszintet, zajszintmérését. Egy új módszerről van szó. Ez az új módszer arra vezet el, hogy újra átértékeljük azokat az értékeket, amelyet 1995-ben jegyeztük föl, a mi ezeket a javaslatokat meg fogjuk tekinteni, amik beérkeznek hozzánk, mi hajlandóak vagyunk, tehát ezeket befoglalni a munkában. Köszönöm szépen, zárásképpen pedig Miroslav Ucki, az előadó kapja meg, ismételtem a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Örülök annak, hogy ilyen sokrétű vita alakult ki. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzésre reagáljak. Azt hallottuk, hogy a tanács arra vár, hogy a parlament beterjesszen valamilyen javaslatot. Pontosan ez a bizonyíték a véleményem szerint annak, hogy nem szabad elsietnünk a munkát. Hiszen itt taktikai okokból a tanács a mi outputunkra vár, hogy aztán önmaga meghatározhatja az álláspontját, de úgy gondolom az Európai Uniós jogszabály alkotási elvárásoknak ez nem felel meg. Martin Kellenen és Merkiz asszony. Nem akarok kivételet, kivételt a versenyautókra, de szeretnék egy hosszabb távú időtervet megfelelő támogatása. Nem szabad, hogy ezzel kapcsolatban polémia alakuljon ki. Ismételten hallottam, hogy a két és három kerekű járművek nincsenek benne a szabályozásban, de hogy nem ő rájuk már van szabályozás. Nyilvánvalóan a motorkerékpárok is zajt keltenek, manapság minden két és három kerekű jármű szabályozásnak van alávetve az egész világon. Hogyha valaki új gépjárművet vásárol, még hogyha az egy Harley Davidson motor is, akkor ennek a járműnek a fennálló szabályoknak meg kell felelnie. Üdvözlöm, hogy azért erre utaltak kollégák. A teljes gépjármű flottának a két százaléka teherautó itt Európában, de mégis a környezeti zajnak a nagy része tőlük származik. És a közlekedés irányítási rendszerek is hozzájárulhatnak az a csökkentéshez, adott esetben a megengedett sebesség csökkentését előirányozhatjuk. Hiszen azt láthatjuk, hogy túl gyakran magas a sebesség, illetőleg a forgalmat el kell irányítani a belvárosokból. Nem akarom itt védelmembe venni az autó járműgyártó iparága, de egy dolgot tartsunk szem előtt. Néhány évvel ezelőtt szabványt állítottunk föl, amelynek célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése volt. Ezzel ugyanakkor egyidejűleg a motoroknak a zajszint növekedését váltottuk ki. Ez sajnos a fizikai szabályokból így következik. Csak úgy tudják csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, hogyha ezzel egyidejűleg a, ki, a zajkibocsátás növekszik és most azt kívánjuk meg a járműipartól, hogy az ellentétes irányba induljon el. Ez a papíron nagyon egyszerű, de ez újra a széndiokszid kibocsátás növelését hozza maga után. Azok, akik azt állítják, hogy mindenre képes a járműipar, az úgy gondolom, hogy gazdasági ismeretek nélkül foly- folynak bele ebbe a vitába. Nézzék meg a járműipart itt Európában. Veszteségesek a járműipari vállalatok. A Range Rover, a Jaguar, például egy más cég által kellett, hogy megmentve legyen. Aztán a volvo átvették a kínaiak, a száp csődbe ment. Hogyha ebbe az irányba haladunk tovább, akkor nagy bajok lesznek a járműiparban. Mégis én azt mondanám, hogy hajlandó vagyok a további együttműködésre, vitára, kompromisszumokra. Megkívánom kísérelni azt, hogy optimális megoldást találjunk ezen a területen, a egészségügyi problémák megelőzése területén. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a jármű ipar már régóta nehézségekkel, függ, nehézségekkel küzd, ettől a jogszabálytól, így hát nem látok okot arra, hogy magunkat okoljuk ezért a helyzetért és nem feltétlen a környezetvédelmi jogszabályok vezettek ennek a helyzetnek a kialakulásához. A helyzet ugye az, amit sokan említettek, nyilván az egészségügyi kérdések, az egészségvédelem és a zajvédelem kérdése összefügg a koordinátorok ülésén, tehát foglalkozni kellene azzal, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, mert hogy nem csak a járműiparban, hanem például a sinhez kötött közlekedés esetén is rendkívüli kockázatokkal kell számolnunk az egészség számára, és hát nyilvánvalóan a repülőterekről sem szabad elfelejkednünk. Egy biztos, kell egy közös alap, ami megmutatja, hogy mik az egészségügyi következményei és hatásai a zajkibocsátásnak, és azzal hogyan kell bánnunk. Ezt forról fogunk beszélni a koordinátorok ülését. Ahogy az előadó már mondta, a szavazásra itt az NV szakbizottságban szeptember 19-én fog csak sor kerülni, és hogy aztán a plenáris ülésen mikor lesz vita és szavazás, azt majd meglátjuk. Az előadó még szeretne árnyékelődő találkozókat tartani, tehát ez, ebben a kérdésben még rugalmasaknak kell lennünk. Köszönöm szépen, átérünk a következő napi rendi pontra, a négyes napi rendi pontra. A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek. Zsilpárnyó az előadó, neki szeretné neki szeretném elsőként megadni a szót, parancsoljon. Monsieur Elnök úr, kedves kollégák! Egy május 11-i levélben az elnök a jogi szolgálat eh, véleményét kérte, ami javaslat a mi anyagunkat illetően, amelyik a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szól. Ennek alapján raportőrként, és én meg szeretném osztani az akaratunkat önökkel, ki szeretnénk terjeszteni a korai megfigyelő rendszer hatáját azokra a súlyos egészségügyi veszélyekre, amelyek megjelennek a határainkon. Ez az értékelés a megfigyelésre vonatkozik az Európai Bizottsággal ellentétben én úgy gondolom, hogy a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyeket mindenképpen be kell vonni a, a, azokba a problémák között, amelyek globálisan kell megközelíteni. A Fukushima-i atomreaktor problémája, elnök közbeszól. Nos, jó lenne, hogyha az előadó itt nyugalomban, csöndben előadhatná a mondandiát, és akit nem érdekel ez, az hagyja el a termet, kint folytassa a magánbeszélgetéseit. Most zsilpárnyót illeti meg legelső sorban a szót, azért, hogy nyugalomban, csendben előadhassa a jelentését. Elnök úr, Köszönöm. Ezáltal képviselőtársai mindkét fülükkel tudnak majd rám figyelni. Nos, úgy döntöttünk, hogy megkérjük a, a jogi szolgálat véleményét, kérjük annak alapján, hogy amennyiben kiterjeszteni szeretnénk a hatályt, akkor az milyen módon megalapozott, például valamilyen nukleáris veszély esetén a jogi szolgálat ide küldte nekünk az anyagát, amelyikben röviden azt mondja, hogy nincs szükség arra, hogy megváltoztassuk a jogi alapot ahhoz, hogy kiterezzük a hatáját ennek az anyagnak, ugyanis nem szükséges, nem nincs erre szükség. Tehát nem akarom megváltoztatni ez alapján a jogi alapot, amennyiben súlyos határokon átterjedő egészségügyi veszélyek jelenének meg. Tehát mindez a tájékoztatásról a, benyújtottam a jelentésemet a fordítási szolgálatoknak, és július 10-én fogjuk ezt majd megtárgyalni itt, és ennek alapján az anyag ismeretében meg fogjuk tudni 16-án vitatni. Szeptember 18-án kerül majd a plenáris ülés elé, és az elfogadása október várható. Köszönöm szépen, Zsilpárnyó. Most árnyék előadók kapják meg a szót. Elsőként Christopher Fielner. I, actually, I, I've read the, uh... Tulajdonképpen uh, elolvastam a jogi szolgálat uh, véleményét, szakvéleményét, úgy gondolom, nagyon logikus a szöveg, bennem nem merült fel sok új kérdés, tulajdonképpen nem szeretnék már ehhez semmit hozzáfűzni. Néha úgy tűnik azonban, hogy a jogi szolgálat nem ír bele a szakvéleményében mindent, lehet, hogy szeretnének itt felszólalni a szakbizottság előtt, és itt elmondanák majd ezeket a részleteket. Köszönjük szépen, Rebecca Taylor, a következő felszólalom. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy átolvastam a jogi szolgálat szakvéleményét, és bennem sem merültek fel aggályok, de jó lenne, hogyha közvetlenül a jogi szolgálattól hallhatnánk a véleményüket. Frida Répolc, árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami a jogi szolgálat szakvéleményét illeti, a következőket szeretném elmondani. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, mi is üdvözöljük a jogi szolgálat véleményét, amely azt mondja, hogy a jogalapot nem kell megváltoztatni, akkor sem, hogyha mi szakbizottságként úgy döntünk, hogy az egészségügyi veszélyeket, azokat az egészségügyi veszélyeket is bevesszük a hatályba, amelyek az ionizáló sugárzásnak való kitettségre vonatkoznak. Én ebben nem látok gondot, ugyanis úgy tudom, hogy gond adódhat abból, hogy az ionizáló sugárzást kivesszük a hatály alól. Ezért szeretném felszólítani az Európai Bizottságot is arra, hogy az ionizáló sugárzásnak való kitettség minden egészségügyi következményét vegye be a jogszabály hatájába. Nekem vannak kételjem azzal kapcsolatosan, hogy az Euratom szerződés fedi-e ezeket a veszélyeket. Úgy gondolom az Európai Bizottság javaslatának célja kell, hogy legyen az is, hogy az ionizáló sugárzás egészségügyi káros, egészségre vonatkozó károsító hatását is bevegyük. Köszönjük szépen! Milan Krampnoch, az ECR árnyék jelentéstevője következik. Az imént még itt volt. Itt láttam az imént még. Ist anscheinend Tűnik már nincs itt, akkor folytatjuk a GOE-vel, Iri Masztálka képviselő. Ő sincs itt? Jó. Szimákákis. Hát Szimákákis képviselő. Ő sincs itt. Jó, hát akkor megyünk tovább. Kukovics asszony, parancsoljon. Hvala lépa, predsednik. ocsitna so Köszönöm szépen, elnök úr. A határokon átnyúló egészségügyi veszélyek úgy tűnik, annyira nem érdekelnek senkit, hogy nem vagyunk itt. Meg se jelennek a képviselők. Ez is jól mutatja, jól példázza, hogy mennyire nem vagyunk tisztában ezzel a veszéllyel. Európán belül és az Európai Unió határainál is gondot jelenthetnek ezek a veszélyek, hiszen a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek kihatással lehetnek a polgáraink egészségére, és kihatással lehetnek a gazdaságra is. Tehát, mit jelentenek ezek a veszélyek a tagállami bevételekre vonatkozóan, és a társadalmainkra vonatkozóan, akik túl szeretnék élni az ilyen jellegű válsághelyzeteket. Nézzük meg például a kínai tapasztalatokat. Kínában több ízben is sor került különféle madárinfluenza járványokra. 2008-ban Szlovéniát, Szlovénia volt az Európa, az Európai Unió tanácsának soros elnöke. Mi annak idején foglalkoztunk ezzel az ügyjel, hogyan tudunk felkészülni az ilyen helyzetekre, Nagyon fontos, hogy felkészültek legyünk, ezért támogatom ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a téma lényegére szeretnék térni. Nagyon fontos témáról van szó, és két példát szeretnék elmondani, amelyik rámutat arra, hogy mindenképpen nagyon fontos információkat információval kell rendelkezni. A Fukushima-i baleset projektet már eh, említette pár nyúr, de 2011-ben volt egy másik nagyon fontos probléma. Egy olyan iodot eh, tartalmazó felhő terjedt, magyar, eh, terjedt el Európában, és nem tudjuk ennek az eredetét. Nos, egy hónappal később rájöttünk, hogy ez Magyarországról származik, egy olyan intézmény, amelyik jó tartalmú anyagokat kezelt, és onnan származott ez a felhő. Nos, milyen tanulság az az, hogy a tagállamoknak olyan méréseket kell alkalmazni, amelyek nagy magasságban ugyanakkor aktív karbon tartalmazó kapszulákkal kell, amelyikkel le tudjuk mérni a iódot. Például. Egy másik dolog, amivel megszólítanám Silpárnyot, aki az előadó, hogy az eh, atomfegyvereknek a korlátozását célzó egyezmények alapján nagyon eh, szigorú radioaktivitás kibocsátási korlátok vannak, ugyanakkor ezeket az adatokat nem szabad közölniük. Eh, el kellene érni az, hogy ezek az adatok közkincsé eh, váljanak, mert azok az emberek Magyarországon annál az intézménynek a közelében laknak, nem tudom milyen eh, adagoknak lettek kitéve. A bizottsághoz fordulnék, hogy mondja el, hogy milyen méréseket, milyen értékeket mértek az intézmény közelében. Tehát nagyon fontos mindez. Köszönöm szépen, Dagmar Ott Bérend. Köszönöm szépen. A jogi szolgálatnak a szakvéleményét én magam is elolvastam, és kitűnő munkát végeztek, ahogy szoktak, és karakán módon megmondták, hogy mi a helyzet. Ebben nincs is semmi rossz. Amit ugyanakkor elvárnék bizonyos esetekben a jogi szolgálattól, az az lenne, és ezt a kollégák nyilvánvalóan tudják, hogy a jogi szolgálat néha vegye figyelembe szakvélemény esetében, hogy mi egy politikai intézmény vagyunk. És azt is elvárnám, jogászként kell, hogy mondjam, hogy jó, hogy bemutatja a jogi helyzetet, de felmutatja azokat a lehetőségeket is, hogy hogyan tudjuk a politikai célokat elérni. Ugyanis a politikai cél itt most ebben a jelentésben az, hogy utaljunk arra, hogy a határokon átívelő egészségügyi veszélyek bizony előállhatnak a radioaktív sugárzás határokon átívelő terjedése révén. Tudjuk, hogy az Euratom szerződés elvben vonatkozik erre, de hát itt nem erről van szó. Ezen a helyen, ebben a jelentésben szeretnénk erre utalni, és nem csak a fukushimai baleset miatt számtalan fenyegetettség, kockázat van a rádióaktív hulladékok, radioaktív sugárzás következtében. Vannak emberek, akiket megtámadtak például különböző radioaktív eh, fegyverekkel és sugárzás hatásának kitéve ölték meg őket. Tehát jó lenne, hogyha erre expressis verbis utalnánk erre a jelentésben. az ionizáló sugárzásoknak a területét természetesen lefedi az Euratom szerződés, de politikai okokból tartom szükségesnek, hogy még egyszer ezt kihangsúlyozzuk. Ezt parlamentként meg kell tennünk. Ami pedig a jogalapot illeti, az Európai Bíróságnak az ezzel kapcsolatos döntéseit ismerjük. Az elmúlt időszakban mindig túltettük magunkat ezen, és a jogalapot úgy választottuk meg, ahogy azt politikai szempontból jónak tartottuk. Ez ugyanakkor jogi szempontból nem mindig aggálymentes. A jogi szolgálattól érkező kollégát meg tudom érteni, hogy jogi szempontból ezt nem tudja jóvá hagyni, de hát politikai szempontból gyakran itt ugye egy nyilatkozattételről van szó rész, részünkről, tehát ugye mi politik logikai szempontok alapján döntünk, hogy milyen jogalapot választunk. Ezt tartom egyébként én magam is a helyes útnak. Erről tárgyalhatunk az Európai Bizottsággal, és ez mindig így volt a múltban is. Ők, önök tudják, hogy az Európai Bizottság mindig azt mondta a múltban, hogy jó, a kiegészítő második jogalaphoz is hozzájárulunk tartalmilag, ezt én nem tudom megítélni, ezt tegye meg az előadó az árnyék előadókkal, de szeretnék óva inteni attól, hogyha ugye itt egy politikai nyilatkozatot szeretnénk tenni, nevezetesen azt, hogy a radioaktív sugárzás veszélyt okoz, és a radioaktív hulladékok is egészségügyi kockázata járnak, akkor ezt tegyük meg, és válaszunk erre megfelelő jogalapot is, nem szabad, hogy más szempontok ettől visszatartsanak minket, és a jogi szolgálatról érkező kollégát tisztelve mégiscsak szeretném azt elmondani, hogy azt várnám el, hogy egy jogi szakvéleménynél a jogi helyzet bemutatásán, a tényállás bemutatásán túlmenően felmutatnák azokat a lehetőségeket is, amelyek a politikai céljaink elérését biztosítják. Elnök, köszönöm szépen, Viktor Pródi. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak Gilles Pernyó megjegyzését szeretném újra átvenni, mégpedig az, hogy a ionizáló sugárzást is figyelembe kell venni, olyan nokat, amelyek a légköri mozgás irányíthat felénk, ugyanakkor azokat is, amelyek élelmiszereken keresztül kerülhetnek Európába. A Black Carbon, a mm, korom, nagyon fontos, mert a fűtésnél sok termelődik, ugyanakkor egy olyan anyag, amelyik rendkívül súlyos egészségügyi problémákat okozhat, főleg a légutakon. Ugyanakkor rák kiváltó hatása is van ezeket mind figyelembe kell venni, és nem szabad egyetlen ilyen tényezőt sem figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen Vittorio Pödömivel, a jogi szolgálat képviselő is jelen van, ezért szeretném megadni Rodríguez úrnak a szót, hogy foglaljon állást, mert hogy eh, a szak vélemény okán többszörösen is megszólítatott. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr nem nagyon tudok mit hozzáfűzni ahhoz, amit leírtunk a jogi szakvéleményünk konklúziójában. Talán annyit tudnék még elmondani, hogy az ionizáló sugárzás a radiológiai balesetekből származó ionizáló sugárzást be lehetne-e vonni Eh, ebbe a jogszabályba? Ez volt az első kérdés, amely felmerült, illetve ennek a következménye a második kérdés, hogy a jogalapot ebben az esetben meg kell-e változtatni, avagy sem. A jogi szolgálatot ezzel a kérdéssel keresték fel, és a jogi szolgálat szakvéleményt készített. A szakvélemény pedig azt a következtetést vonta le, hogy tekintettel a javaslat céljára és eh, kiterjedésére, ami ugye a mi legfőbb orientációs pontunk, amikor a jogalapot megvizsgáljuk, látván tehát a javaslat tartalmát, maradhat a jelenlegi közegészségügyre vonatkozó jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján, és az Euratom szerződés 32. cikkén nem kell hivatkoznunk a jogalap vonatkozásában. A mi szakvéleményünk azt a következtetést vonta le, hogy az Európai Bizottsági Javaslat legfőbb célja az, ahogyan az egyes cikkben is áll, hogy támogassuk a súlyos közegészségügyi veszélyek elterjedését az Európai Unióban, illetve gátat szabjunk a súlyos határokon átnyúló közegészségügyi veszélyeknek. Tekintettel erre világos, az, hogy a fő célkitűzés kell, hogy meghatározza a jogalapot, és a jogalap, eh, ahogyan az most is így van, a közegészségügyi hivatkozás kell, hogy legyen. Hogyha ionizáló sugárzás veszélyforrást jelent, nem kell szükségszerűen a jogalaphoz eh, a jogalapba bevenni az Euratom szerződés vonatkozó rendelkezéseit. Ezt az Európai Bíróság esetjogára alapozzuk, amely azt mondja, hogy ha van két célkitűzés, akkor a központi jellegű, a fontosabbik célkitűzést kell alapul venni, itt pedig a kulcsfontosságú célkitűzés egyértelműen a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek kordában tartása. Így tehát a radiológiai, esetleges radiológiai veszélyek bevétele a jogszabályban nem követeli meg az Euratom szerződésre való hivatkozást jogalapként. Egy utolsó megjegyzés, ha megengedik. Az önök levelére alapoztuk a konklúziónkat, a szakvéleményünket, és természetesen feljegyeztem Rót asszony aggájait is, teljesen érthetőek nyilvánvalóan, de a jogi szolgálat mindig annak alapján végzi el a munkáját, amit kérnek tőle írásban, és tőlünk egy jogi szakvéleményt kértek. Egy további megjegyzés, ha az önök szakbizottsága úgy dönt, hogy módosítást nyújt be, és az Euratomot is beveszi a jogalapba, de úgy látom, hogy erre nem sok esély van a vitára való tekintettel, akkor a júri szakbizottságot is meg kell kérdezni ezzel kapcsolatosan, de mi úgy gondoljuk, ez nem szükséges, ahogyan elmondtam, és a vitából is úgy tűnik számomra, hogy mindenki egyetért ezzel. Úgy gondolom tehát a helyzet maradhat változatlan, a jogalap maradhat változatlan, ragaszkodhatunk az eddigi jogalaphoz. Köszönöm szépen, és ha még van kérdésük, természetesen rendelkezésükre állunk. Köszönjük szépen. Még ketten szó- szeretnének azonnal hozzászólni, kiprovokált még két további hozzászólást, Ród asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van, tekintettel a jogi szakvélemény 12-es bekezdésére vagy cikkére. Két kérdésem van. Hogyha a határokon átnyúló hatással bíró különböző radioaktív balesetek okoz egészségügyi veszélyt is bevesszük a szövegbe, akkor ön úgy gondolja, hogy ez, ennek másodlagos, harmadlagos szerepe van? Én nem értek ezzel együtt, szerintem ez egy igen súlyos veszélyhelyzetet idéz elő. A második kérdés sem egy gyakorlati, jogi jellegű kérdés hogyha a második eh, jogalapként nem hivatkozunk az Euratom szerződésre, azonban a határokon elnyúló radioaktív és ionizáló sugárzást mégis bevesszük a jogszabály hatájába, akkor eh, a bizottsági jogászok nem fogják azt mondani, hogy ez lehetetlen, azért mert az Euratom szerződés már lefedi ezt? Köszönjük szépen, Zsilpernyó! Nagyon érdekes eszmecserét hallottunk most. Biztosak vagyunk, hogy az a jogalkotás, az a határozatot, amit előkészítünk most, az mindenképpen hasznos lesz, és az első eh, kapcsolatfelvételeknél, amiket tartottam az Európai Bizottsággal, politikailag fontos, hogy kiterjesszük és áttekintsük az összes lehetőséget, ezen belül is a ionizáló sugárzást, itt elhangzott, hogy nem lehetességes, mert ott van az Euratom. Tehát politikai szempontból nem lehet ez, ezzel a témával eh, foglalkozni. Nos, én, aki eh, jogász vagyok, én eh, úgy döntöttem, természetesen az elnök úrnak a közbeiktatásával, a jogi szolgálatot megkérdeztem, és ők azt mondták, hogy az én politikai célkitűzésem, amelyik az elején van, hogy az összes radioaktív elemet vonjuk be ebbe az anyagba, és eh, majd júniusi 10-e majd lesz a teljes vita, de én megkaptam tehát ezt a jogi véleményt, és köszönöm elnök úrnak az, hogy segített nekem abban, hogy eh, eh, május 10-én továbbított ezt a kérést. Nos, most politikailag tudunk majd dolgozni, figyelembe véve a, a, mm, a jogi véleményt, a szakvéleményt annak érdekében, hogy akkor ennek alapján minden egyes veszélyt figyelembe tudjuk venni ebben az anyagban, olyan veszélyeket is, amelyeket így felsoroltak, és mások is rámutattak, olyan veszélyek, amelyek határokon átnyúlóak, például a magyar esemény, ami az 2011-ben volt, amelyik más országokban is problémát jelentett, veszélyt jelentett a lakosságra. Herr Rodriguez, würden Sie das nochmal beantworten, bitte? Rodriguez úr esetleg válaszolna még erre? Igen, köszönöm szépen. Nos, csak röviden eh, reagál Bérend asszony ki kérdésére. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Szerintem eh, van lehetőség arra, hogy a eh, radiológiai balesetekből származó veszélyekre vonatkozó rendelkezéseket szerepeltessenek a jogszabályban, és ahogyan elmondtam, hogyha erre kitérne a jogszabály, akkor egész sor új szabályra rendelkezésre lenne szükség, és az Európai Tanács döntése a radiológiai balesetekre vonatkozó információ cserével kapcsolatosan ezt át kellene, felül kellene vizsgálni. Tehát egy új rendszer jönne létre tulajdonképpen, amely helyettesítené a régit, a régi helyébe lépne. Tehát egy általánosabb rendszerünk lenne, amely lefedi az információcserét is, amelyre szükség van egy ilyen határokon átnyúló radiológiai jellegű baleset okozta veszélyhelyzet esetén. Továbbá a szakvéleményünkben annak 15-ös pontjában szerepel, hogy ha a tanács és a bizottság jogi szolgálata úgy gondolná, hogy mindenképpen szükség lesz az Euratomra, mint, jog, mint jogalapra, akkor mi úgy gondoljuk, hogy a parlament az Európai Bíróság esetjoga alapján megkérdőjelezheti az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom szerződés kettős, alkotta kettős jogalap szükségességét. Erre hivatkozva mondhatnánk azt, hogy csak az EUMS-re van szükség, és nincs szükség az Euratom szerződésre. tulajdonképpen eddig ebben az esetben az Európai Bizottság és az, a tanács abban az esetben, hogyha szükség lenne különböző beruházásokra, a, az atomerőművek esetében az új rendelkezések miatt akkor szükség lehet az Euratomra, mint jogalapra. Mi a parlamentként ezt megkérdőjeleztük, azt a visszajelzést kaptuk az Európai Bíróság részéről is, hogy nincs szükség az Euratom szerződésre való hivatkozásra, mint jogalap, az EUMS elegendő lenne, mint jogalap. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Tehát Hogyha tehát a radiológiai balesetből származó egészségügyi veszélyeket is bevonjuk a jogszabályba, akkor hivatkozhatunk az 1987-es Európai Bírósági döntésre, és gyakorlatilag hivatkozhatnánk arra érvelhetnénk arra, azzal, hogy az elsődleges cél a határokon átnyúló ö, egészségügyi veszélyek kezelése ö, a legfőbb célkitűzésünk. A tízes pont alatt egyébként hivatkoztunk egy további példára, egy 2006-os jogszabályról van itt szó, amelynek a jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés ennek két cikke, és ebben a szabályozásban gyakorlatilag hasonló helyzet állt elő, mint a jelenlegi tervezettel kapcsolatosan tartalmaz rendelkezéseket a harmadik országokkal való együttműködésre vonatkozóan súlyos veszélyek esetén, mielőtt megtörténik egy baleset, illetve a baleset megtörténte után vannak monitorozási, korai előrejelző intézkedések ebben a jogszabályban. Ez is egyfajta eszköz, mondhatnánk, amely hasonló képpen épül fel, mint a jelenlegi jogszabály tervezet. Tehát én úgy gondolom, hogy továbbra is, hogy az Euratom ra nincs szükség jogalapként, még ha szükség is lenne rá, akkor esetleg az Európai Bíróságra is hivatkozhatunk, amely kimondja, hogy a legfőbb célkitűzés a mérvadó, és gyakorlatilag akárhányszor említ egy jogszabály egy radiológiai balesetet, nem kell minden egyes esetben hivatkozni az Euratom szerződésre. Az Európai Bíróság így gondolja, éppen erre alapoztuk a saját következtetéseinket is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor az árnyék előadók megfontolásának tárgyává kellene tenni ezt a kérdést is. Még egyszer köszönöm szépen az átfogó állásfoglalást és a kérdéseknek az átfogó megválaszolását. Természetesen mindig az a fontos, hogy milyen a kérdésfeltétel, attól függ a válasz. Hogyha egy politikai jellegű kérdésfeltételre került sor, akkor akkor nyilvánvalóan uh, itt az előadónak, az árnyékelőadóknak kell eldönteni, mi az, ami politikailag megcsinálható, és hát ehhez kell hozzáigazítani a feltett kérdést. De köszönöm szépen a kérdéseknek az átfogó megválaszolását, most pedig megadnám a bizottságnak a szót, parancsoljon. Morning. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok én is. A szerződés 168. cikkére épül, ez a jogszabálytervezet, ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a jelenlegi szabályozást, amely a fertőző betegségekre vonatkozik, és 1998 óta hatályban van és jól működik, ki kell bővíteni, hogy más különféle veszélyeket is magába foglaljon, beleértve a vegyi környezet és ismerete eredetű veszélyeket. Ugyanakkor a preambulum, az egyik preambulum bekezdésben kitérünk arra, hogy az ionizáló sugárzásnak való kitettségre nem tér ki a javaslat, hiszen ezeket már fedi az Euratom szerződés vonatkozó rendelkezése. Az Európai Bizottság tehát úgy gondolja, hogy már vannak erre vonatkozó rendelkezések, amelyek az ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel foglalkoznak. Éppen ezért az Európai Bizottsági Javaslatának hatája világos, kitér azokra az összes súlyos határokon átnyúló veszélyre, kivéve az ionizáló sugárzást. A javaslat többi részéről nem esett szó ma délelőtt egyelőre. Ide tartozik például a készültségi tervek megerősítése, és egy olyan mechanizmus bevezetése, amely a járvány kezelésére irányuló védőoltások beszerzési mechanizmusát jelenteni. E, ezt 2009-es tapasztalatokra arapozzuk, amikor a különböző tagállamok maguk e, gondoskodtak a védőoltások megvásárlásáról, mi pedig egy olyan mechanizmust vezetnénk be, amely egy e, összehangolt fellépést tesz lehetővé. Úgy gondolom, nem csak az ionizáló sugárzásra kell, ki, kell odafigyelnünk, hanem a szöveg többi részére is, ezért térek erre ki. Úgy gondolom, a korai figyelmeztető és gyors reagáló rendszer erre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, meg kell ezt erősíteni. Továbbá egy közös kockázat elemzést is javasolunk, és azt javasoljuk, hogy az egészségügyi veszélyekkel foglalkozó bizottságunkat is erősítsük meg, amely a tagállami reakciót összehangolja. A 12-es cikkre is szeretném felhívni a figyelmet a javaslatunkban, amely megerősítené a közösségi fellépést, és ezáltal az Európai Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén veszélyhelyzet esetén olyan rendelkezéseket hozhatna, amely kiegészíti a tagállami fellépést továbbá. A javaslatunkban szerepel a nemzetközi együttműködés megerősítése is, ugyanis úgy gondoljuk, hogy sokszor ezek a veszélyek az Európai Unión kívülről eredeztethetőek, ezért ezt a szempontot is nagyon fontosnak tartjuk. Az Európai Bizottság emellett nagyon örülne, hogyha a jogi, a parlament jogi szolgálatának szakvéleményének egy másolatát is megkaphatná, ezáltal javulna a párbeszéd a bizottság és a parlament között az ügyel kapcsolatosan. A következő eszmecserék alkalmával emellett az Eurotomért felelős kollégáinkat is szeretnénk elhozni magunkkal ide, hogy ők is elmagyarázhassák a maguk szemszögéből, hogyan is látják a dolgot. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak. Tudom, hogy két szék között találja magát gyakorlatilag, két tűz között, a tanács és a parlament között, és tudom, hogy a tanács nem lelkesedik annyira egyébként ezért a javaslatért. Talán segíthetünk még a helyzeten, hogyha mi itt a magunk részéről jó munkát végzünk, lehet, hogy akkor majd átterjed a tanácsa és a mi lelkesedésünk. Zárásképpen Zsill Párnyó kap szót jelentéstevőként parancsoljon. <coughs> Oui, donc, rapidement, monsieur. Nagyon röviden, elnök úr. Meghallgattuk az összes hozzászólást a kollégák részéről, a bizottságot is meghallgattuk. Nos, néhány pontot, vagy néhány megjegyzést szeretnék mondani a kontextusról. Mint ahogy említettem, ez egy politikai kérdés, mint ahogy Andar Ernő is megemlítette. Nos, a javaslatok azok nagyon fontosak voltak eh, válsághelyzetek, és ezeket megismertük az utóbbi években, például a madárinfluenza, az a 1 h 1 és aztán 2010-ben a hamú felhő, az E. coli baktérium 2011-ben, tehát az utóbbi években volt sok ilyen veszély, a védelem nem volt túl hatékony az Európai Unióban, szükség van arra tehát, hogy ezt a javaslatot, amit de december 8-án kaptunk az Európai Uniótól, tehát időszerű volt. Nagyon nagy eh, eh, örömmel fogadom ezt a eh, döntést az Európa a bizottság részéről, és erről majd vitázni fogunk jövő júli, július 10-én úgy gondolom tehát, hogy az elemzés, a felmérés mindenképpen ki kell terjeszteni, fel kell készülni erősebben a különböző válsághelyzetekre, és nagyon sok olyan intézkedést kell majd előkészíteni, amelyek segítenek az ilyen válsághelyzetek leküzdésére. Majd látni fogják a jelentésben, amit elküldöm majd önöknek, a hatáját ki fogjuk terjeszteni, mint azok, amelyeket az Európai Bizottság javasolt a ionizáló sugárzás például, vagy a radioaktív eszközökre. Nagyon fontos, hogy rámutassunk arra, hogy az Európai Unió tevékenykedjen, és mindenképpen lépjen, amennyiben ilyen válságok vannak. Gyógyszerek esetében is nagyon fontos a káros, hibás gyógyszereknek a forgalmazásának a betiltás, és egy nagyon fontos kérdés, nagyon érzékeny rá a közvélemény, az utóbbi években voltak ilyenek. Nagyon fontos tehát, hogy kiterjesszük a hatályt, amikor is eh, olyan olyan eh, implantátumoknak a forgalmazására kerül sor, amelyek nem megfelelőek. Ilyen is volt az Európai Unióban az utóbbi években. Tehát egy olyan kommunikációs stratégiát kell majd alkalmazni, amelyik koordinált és megfelelő, szakértők itt vannak. Az utóbbi években voltak ezen a téren nagy problémák, úgy gondolom, hogy tehát át kell tekinteni megint mindezt, a személyes adatoknak a kezelése, a E, e, a betegségek ellenőrzési központjának a mandátumának az áttekintés és átdolgozása, a megerősített e, a megerősített együttműködés a WHO-val, illetve a harmadik országokkal, ez is egy nagyon fontos kérdés. A közös felvásárlás, a gyógyszereknek a közös felvásárlásának a stratégiája az is fontos. Az Európai Bizottság és a Európai Parlamentnek a szerepének a tisztázása is nagyon fontos mert úgy gondolom, hogy a jövőben van, lesz egy feladatunk, lesz egy szerepünk az egész eljárásban, és úgy gondolom, hogy külön igenis hozzájárulhatunk a probléma megoldásához. Zárásként tehát elnök úr nagyon nagy hívvel, nagyon határozottan vezetem és dolgozom ki ezt a jelentést. Egy olyan szöveget szeretnék kidolgozni, amelyik alapvető lesz az európaiak 500 milliójára a következő években, főleg az ilyen válsághelyzetekben, mert valószínűleg a jövő években is előfordulhatnak ilyenek. Ne csak proaktívak legyünk, hanem jogi szempontból is építkezzünk, és készüljünk föl annak érdekében, hogy egyre nagyobb védelmet tudjunk nyújtani az európaiaknak. Köszönöm szépen, Zsilpárnyó a jelentést itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban július 10-én fogjuk újra tárgyalni, a módosítók benyújtásának határideje pedig július 18-a. Szeptember 19-én lesz itt a szavazás, a plenáris ülésen pedig a tervek szerint októberben kerül sor a vitára és a szavazásra. Köszönöm szépen, átérünk a következő napirendi pontra, amely az 5-ös és 6-os napirendi pont, amelyeknek tárgya a Horizont 2020 kutatás és innovációs keretprogram, illetőleg az ennek végrehajtását szolgáló egyedi program. Tehát az ötös és hatos napi rendi pontot hívom fel, azok pedig, akik elkívánják hagyni a termet, azok ragadják meg az alkalmat, és tegyék ezt most, hogy az előadóval utána elkezdhessük a téma tárgyalását. Az illetékes bizottság egyébként az ITRE, az Ipari Bizottság, a vélemény előadójának, Buszoly kollégának megadom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a javaslatát. Én is úgy gondoltam, hogy a két napirendi pontot együtt tárgyalhatnánk, hiszen ugyanarról van gyakorlatilag szó. A két javaslat rendkívül fontos a kutatásfejlesztés jövője szempontjából. Itt is és más szakbizottságokban is többször elhangzott, hogy az Európai Uniónak több innovációra van szükség. Az innováció hiánya nagyon nagy hátrányt jelent az Európai Unió számára a versenyképesség szempontjából. Úgy gondolom, meg kell találnunk a legjobb módját annak, hogy a kiváló tudományt segítsük, és eh, az innováció és a gazdasági alkalmazás közötti eh, szakadékot átíveljük. A folyamatok egyszerűsítésére is szükség van annak érdekében, hogy minél többen részt vehessenek a kutatásfejlesztés eh, tevékenységében, a különböző szereplők számára, a KKV-k, az akadémiai szereplők, mindenki számára lehetővé kell tenni a hozzáférést. Szeretném megköszönni a bizottságnak a kemény munkát, ami ezzel a javaslattal járt. A javaslat nagyon jó, átfogó, és úgy gondolom jó irányba mutat. A módosítások, amelyeket javasoltam, csak kiegészítik a bizottsági szöveget, és eltolják talán a azt, azt a szemléletet, hogy mi kell, hogy a középpontba álljon, de a bizottság által javaslat, javasolt struktúrát nem befolyásolják. Főként az egészségügyi kutatásra összpontosítottam módosítóimban, de foglalkoznak más fontos témákkal is, amelyek az ENVI szakbizottság szempontjából nagyon fontosak, de talán nem olyan hangsúlyosan. Emellett fogok én is módosítókat benyújtani olyan elemekkel kapcsolatosan, amelyeket még nem volt időm részletesen átgondolni, de természetesen várom a kollégák javaslatait is. Ami az egészségügyi kutatást illeti, úgy gondolom, a cél az kell, hogy legyen, hogy élethosszig tartó egészséget mozdítsunk elő mindenki számára és úgy gondolom, ez fontos az egészségügyi rendszerünk fenntarthatósága szempontjából is. Ezért úgy gondolom, mindenképpen támogatnunk kell a kutatást ezen a területen, hogy jobban megértsük a különböző betegségeket, az egészségünket befolyásoló tényezőket, ezáltal jobb megelőző jellegű eszközeink is lesznek, beleértve az innovatív védőoltásokat és a jobb kezelési lehetőségeket és Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság nagyobb hangsúlyt fektet a krónikus megbetegedésekre, hiszen ezek nagy mértékben terhelik jelenlegi egészségügyi rendszereinket. A jövőben csak romlik majd a helyzet tekintettel a társadalom öregedésére. Az Európai Bizottság több krónikus betegséget felsorolt, ide tartoznak a különböző szív-érrendszeri megbetegedések, a daganatos megbetegedések és egyebek is. Én azonban úgy gondolom, nem kell további betegségeket felsorakoztatnunk itt, hiszen ezek csak példákként szerepelnek a szövegben, és nem, jelen, nem határozzák meg a bizottság prioritásait a finanszírozásra vonatkozóan. Ha minden betegséget fel akarunk sorolni, nos, ez egyrészt lehetetlen, másrészt viszont végeláthatatlan listával szembesülünk. Továbbá úgy gondolom, hogy a ritka betegségekre is figyelmet kell fordítanunk, valamint az ezekre vonatkozó gyógyszerekre. 30 millió európait érintenek ezek a ritka betegségek, annak ellenére, hogy ritka betegségekről van szó, és sok esetben nem férhetnek hozzá megfelelő kezeléshez, mert vannak olyan területek, ahol nincs is megfelelő terápia. Az Európai Unió ezen a területen nagy hozzáadott értéket teremthet, főként azáltal, hogy a tagállamok megoszthatják egymással a tudásukat ezen a téren. Emellett eh, a gyógyszeripari kutatás is rendkívül fontos. Fontos olyan gyógyszerek eh, gyártása, amelyek eh, személyre szabottan működnek, figyelembe véve az adott személy genetikai felépítését is, ezáltal rengeteg pénzt takaríthatnánk meg, hiszen nem költenénk pénzt többé azokra a terápiákra, amelyek nem hatékonyak. Továbbá figyelmet kell fordítanunk a szegénységhez fűződő megbetegedésekhez, és fontos a nemzetközi együttműködés ezen a téren. Emellett a végrehajtás szolgáló egyedi programmal kapcsolatosan úgy gondolom, egy külön prioritásként kell meghatároznunk a környezeti egészséget. Úgy gondolom, mindenképpen meg kell teremteni a kapcsolatot a tudomány és a klinikai kutatások között, annak érdekében, hogy az alapkutatás eredményei innovatív termékeket eredményezzenek minél előbb, azáltal, hogy a társadalom, mint egész javára váljanak ezek a kutatások. Ezért úgy gondolom, hogy a transnacionális, tehát a nemzeteken átívelő kutatás is rendkívül nagy jelentőséggel bír. Az interdisziplinaritás is hangsúlyos kell, hogy legyen, hiszen sok esetben a különböző betegségekkel kapcsolatos kutatások több tudományos ágazat kutatásait követelik meg, ezáltal az interdisziplináris kutatások középpontba helyezésével elősegíthetnénk a polgárok számára oly fontos eredmények megszületését. Ami Ami az ősejt kutatást illeti, tudom, hogy ennek a kérdésnek nagyon súlyos etikai, morális aggályai is vannak sokaknak ezzel kapcsolatosan. Ugyanakkor azonban a regeneratív orvostudomány, illetve az életet veszélyeztető különböző megbetegedések szempontjából nagyon fontos az ősejtkutatás megoldást jelenthet, ezért úgy gondolom pozitív üzenetet kell megfogalmaznunk, de Mindenképpen alternatívákat kell keresnünk az embrionális őssejtekhez képest. Vannak különböző módszerek, amelyek lehetővé teszik az embrionális őssejtek felhasználásának elkerülését. Úgy gondolom, ezen az irányvonalon kellene haladnunk. Ami az élelmiszer biztonságot illeti, megváltoztattam a címet, úgy gondolom ugyanis, hogy az élelmiszer biztonságot is be kell venni ebbe a szövegbe. A többi módosítóm a táplálkozás javulására szorul, vonatkozik. Ami az energiát illeti, az energetikát, a két javaslatban, a módosít, javaslata kapcsolatosan olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek a hatékonyabb hűtés-fűtőrendszerekre vonatkozik, és az innovatív megoldásokra, ami a megújuló energiákból származó, energiaforrásokból származó energiák tárolására vonatkozik. Ami a végrehajtást illeti, azt gondolom fontos, hogy legyenek megbízható teljesítménymérő indikátoraink, amelyel megnézhetjük, hogy a Horizont 2020 mennyiben volt sikeres. Néhány további mérő számot is bevezettem. Ide tartozik azon KKV-k száma, amelyek támogatást kaptak, a teremtett munkahelyek száma, a kereskedelmileg is hasznosított innovációk száma, és így tovább. Lehet, hogy fogok még további módosítókat is benyújtani. Úgy gondolom, nagyon fontos stratégiai értelemben koordinálni az EU-s és nemzeti szintű kutatási projekteket, annak érdekében, hogy a finanszírozás megkettőződését elkerüljük. Azt gondolom, egy ilyen koordináció igazi hozzáadott értéket tud teremteni. Végül a finanszírozásra térnék ki, ez az egyik legfontosabb kérdés. Biztosan látták, nem nyújtottam be módosítást az Európai Bizottság által javasolt számokkal kapcsolatosan. Egy kivétellel 12%-os allokációt kérek az egészségügyi kutatásokra, így volt ez a hetes keretprogram esetében is, a második módosítón pedig nagyobb támogatást kér az innovatív KKV-k számára. Azt javasolnám, hogy százalékos számarányokkal helyettesítjük a számokat a program teljes allokációira vonatkozóan. Más szakbizottságok is ezt a megoldást választották, ezáltal gyakorlatilag megtartható a súlyozás a támogatott területek vonatkozásában, abban az esetben, hogyha a tanácson belül folyó MFF tárgyalások kapcsán változnának a számok. Mindenképpen észszerűnek kell maradnunk a követeléseink területén, hogyha a végén eredményeket szeretnénk látni. Összességében azt gondolom, hogy a javasolt finanszírozás, a javasolt költségvetés jó, de talán lehetne ambiciózusabb, hiszen rendkívül fontos az innovációs kutatás finanszírozása EU-s szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen a részletes bevezetést a véleménnyel kapcsolatban. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Szeretném kérni, hogy a hozzászólások három percben korlátozódjanak, mert hogy még a live is szerepel a napirendünkön, és jó lenne, hogyha mind a két témára elegendő időnk lenne a vitára is. Gutierrez Cortines kolléganő kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző az előző ö, témákban negyed óráig is eltartott néhány hozzászólás. És én, aki az itrében dolgoztam, úgy vélem, hogy rendkívül fontos, hogy szükséges, hogy nem csak a környezetvédelmet, nem csak a környezetet, és nem csak az egészséget védjük meg, hanem néhány alapvető elvet is, amelyik részei a 2020-as horizontnak, a horizont 2020-asnak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy még hatékonyabban védjük a környezetet és az egészséget. Tehát néhány olyan meghatározás kell annak érdekében, hogy strukturális alapot, alapot alapnak a forrásait környezetvédelemre használjuk. Tehát meg kell kell, létre kell hozni azokat a feltételeket, amelyek később lehetővé teszik, hogy jobban dolgozzunk a környezetvédelemben és az egészség védelmében. Stratégiai megközelítés kell, és fontos, hogy az innovációt támogassuk az infrastruktúráknak a meghatározását támogatni kell, mert ez nem szerepel nem csak eh, egyik dokumentumban sem, ezek nem csak fizikai építmények, hanem például hálózatok, betegek hálózata, vagy mindenféle elv, ezeket a dolgokat tehát jól meg kell határozni, és én ezeket fogom bevezetni a környezetvédelembe is. 2020-nak az egyik alapja a magánszektor és az állami szektornak az együttműködése. Nagyon sok olyan kórház van, amelyik klinikai kísérleteket tud végezni, és kutatásokat tud végezni. Figyelembe kell venni, figyelembe kell venni, hogy ez megtörténhet az együttműködés az állam és a magánszektor között. Úgy gondolom, hogy interaktív vitást, az interaktivitást kell biztosítani. De rátérek a konkrét témákra. Én úgy vélem, hogy van egy hiányt, amit, amivel foglalkozni kell a technológiának a, be, a víz felhasználás és hasznosításnak az elvét be kell vezetni, mert ez például hiányzik. A tudománynak az átvezetése az oktatásba, ez egy alapelv, ami hiányzik. Például az ideg eh, tudományok, eh, ideg tudománynak az eredményét alkalmazni kell az oktatásban. A gyerekek, akik 17 évesek, már genetikát tanulhatnak. Nem szabad, hogy a múlt módszereivel eh, továbbra is magyarázunk mindezeket. Nagyon erős pedagógiai erőfeszítést kell tenni, hogy mindez megváltozzon. Ez az erőfeszítés nem szerepel az anyagban. Az egészséget illetően két dolog. Úgy vélem, hogy nagyon sokkal többet kell kiemelni a diagnózis kérdését, és nagyon fontos számomra az, hogy támogassuk az haladott terápiákat és a személyre szabott gyógyítást. Úgy gondolom, hogy a betegségnek joga van ahhoz, hogy megkapja a teljes képet a betegségéről, és hogy ő maga döntsön, hogy hogyan kezeli ezeket. A sejtelemzéstől kezdve mindenféle személyre szabott diagnosztika van. Prodi. A következő hozzászól Vittorio Prodi, és köszönöm a három perces időkeret betartását. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadót nak a bevezetőjét, a kiváló munkát. A, az a 2000, az új kutatás és innovációs keretprogramnak az a célja, hogy terjessze és támogassa a kiválósági központokat annak érdekében, hogy támogassa azokat az iparágakat, akik olyan problémákkal foglalkoznak, amelyeknek célja, hogy eh, a jövő kihívásait meggyőzzék, ezáltal biztosítva egy szebb jövőt az embereknek és a környezetnek is tekintettel arra, hogy vannak bizonyos költségvetési megszorítások és korlátok, nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy fokuszálni kell bizonyos főbb témákra, például az elélmészerbiztonságra. Emellett azt látjuk, hogy a környezetvédelem nem kap elég figyelmet, az alapanyagok kiaknázásának a fontossága például nagyon alacsony ahhoz képest, hogy milyen már van. A, a tiszta energiaforrások fontossága is eltörpül az integrált közlekedési szállítási eszközök mellett. Nagyon fontos tehát, hogy legyen egy központi, egy, egy kutatási egy központi kutatási egység minden egyes tagállamban nem szabad eh, a különbségeket viszont növelni a már meglévő központok között és azok között, amelyek kevésbé ismertek. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk mindenhol a megfelelő humán hátteret, ismereti hátteret. Nagyon fontos, hogy a támogatások és megfelelő módon oszoljanak el a különböző kutatási központok között. A Marie Curie ösztöndi rendkívül fontos forrás a kutatók mobilitása számára, annak érdekében, hogy létrehozzuk azt a híres európai kutatási térséget, amelyre törekszünk. Nagyon fontos, hogy megfelelő kutatás legyen a környezetvédelem különböző kérdéseire, tekint, külön tekintes tekintettel a talajra és a vizekre, és ugyanakkor figyelmet kell szentelni az űrkutatásra, a genomákra és a személyre szabott gyógyszerekre, gyógykezelésekre. Nagyon fontos ugyanakkor a kulturális eh, javainknak a megvédése más országokban is probléma, de például az én országom az rendkívül fontos most, hogy eh, rendkívül erős módon lesújtott ránk eh, több földrengés a kutatás nagyon fontos, a kutatás nem csak arra azért kell végrehajtani, hogy legyen belőle anyagi haszon, hanem azért, hogy fejlődjön a e, társadalom. Olyan kutatás, amelynek az egyetlen célja az, hogy e, birtokoljon bizonyos eljárásokatnak nincs értelme. A legfontosabb az, hogy ezek a kutatások valamilyen eredményre vezessenek. Az a kutatás annak a kutatásnak, a, amelyiknek célja, hogy elviselhetőbbé tegye az öreg kort egy minden generáció számára, az nagyon fontos és támogatandó. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Most szeretnék egy vendéget üdvözölni körünkben. Szeretettel üdvözlöm bizottságunkban a következő elnökségnek a képviselőjét, a ciprusi környezetvédelmi minisztert. Örülünk, hogy itt van ma körünkben, és részt vesz a mai ülésen. Üdvözöljük tehát! Wir fahren dann weiter in der akkor folytatjuk a hozzászólók listáját. Jill Evans kap szót három percben. Um, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, amiért én részletesen bevezette a témát. Nagyon fontos hogy most történik meg első ízben, hogy a kutatást és innovációt össze tudjuk egymással kapcsolni, ezáltal új lehetőségeket kapunk, hogy hozzájáruljunk a fenntartható és versenyképes gazdaság képítéséhez. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy a finanszírozást olyan területekre használjuk fel, amelyek ennek a szakbizottságnak a kompetenciájába tartoznak. Éghajlatváltozás hatásainak csökkentése, megújuló energiák, biodiverzitás, egészségügy, élelmiszerbiztonság, ezek a területek említették a kollégák is. Fontos hogy a finanszírozás hozzájáruljon a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, ezért kutatásokra van szükség, rövidebb élelmiszerláncok és így tovább. Gyakorlati projektekre van szükség, amelyek változtathatnak a jelenlegi helyzetünkön, igazi változtatáshoz vezethetnek. És természetesen olyan projektekre is szükség van, amelyek a KKV-k bevonását teszik lehetővé. Fontos tehát, hogy a finanszírozás hozzáférhetőbb legyen a KKV-k számára, Egyszerűsítésre van szükség, az 50%-os részvételi cél szerepel a jelentésben, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem szabad megfeledkeznünk egyébként arról sem, hogy a gazdákat is, a mezőgazdasági termelőket is be kell vonni ebbe a célkitűzésbe. Egy további fontos pont, amelyet már említettek, a Horizont 2020 és a strukturális alapok közötti összhang. E két eszköz hatékony összekapcsolása révén tudjuk ugyanis a kutatási fejlesztési ágazataink versenyképességét növelni. Ösztönöznünk kell tehát az együttműködést és a határokon átnyúló tevékenységet. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés szól a reproduktív egészségügyről és a meddőség kérdéséről. Éveken keresztül foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Azt hiszem, sokan nem értik, hogy ezek a, ezek a, ez a téma mennyire befolyásolja az egészségügyet és az emberek jó létét, jó közérzetét. A zöld frakció ellenzi, hogy a Horizont 2020-at arra használják fel, hogy az ITER projektet finanszírozzák. Úgy gondoljuk, hogy olyan projekteket kell előtérbe helyezni, amelyek hozzájárulnak az Európai Unió 2020-as stratégiájához, olyan projektekre van szükség, amelyek kézzelfogható eredményekhez vezetnek, az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság és erőforrás hatékony gazdaság képítésére kell összpontosítanunk véleményem szerint. Elnök, köszönöm szépen. Anna Rosbach a következő felszólalunk. Julie Görling nevében szólal fel, jól mondom? Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, így van. Árnyék jelentéstevőnk jelen pillanatban sajnos nem tud itt lenni, később érkezik majd. Ezért helyette én fogok egy rövid összefoglalót mondani arról, hogy mi az álláspontunk ezzel és a következő jelentéssel kapcsolatosan. Görling asszony úgy gondolja, mindkét tervezett, mindkét jogszabály esetében jó a bizottsági javaslat, jó irányba mutatnak ezek a javaslatok a korábbi keretprogrammal összehasonlítva. Vannak azonban olyan elemek, amelyekre jobban oda kell figyelni, ilyen például a megfelelő egyensúly, a kockázatkezelés és a legjobb eredmények elérése között, valamint a között, hogy a KKV-k is részt vehessenek a programban. Mindkét dosszié jó irányba mutat, jó irányba halad, de még mindig vannak szükséges lépések, amelyekre szükség van ahhoz, hogy Európa a kutatás és innováció Él lovasa legyen. Azt hiszem, ennyiben is hagynám. Köszönöm. Köszönjük szépen. François Gross lett a következő. Két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez egy alapvető kérdés. A bizottságunknak eh, mindenképpen oda kell figyelni az egészségre ebben a válsághelyzetben, amikor gyengék a, gyenge a gazdasági helyzet, nagyon sokszor az egészség területe az, amelyik elviseli ennek a következményeit. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell mondani, hogy az egészség az egy nagyon fontos kérdés számunkra, azért is, mert a növekedésnek az egyik záloga ahogy délután majd szó lesz erről, a kutatás és a fejlesztés, az innováció egy rendkívül fontos gazdasági tényező, támogatni kell a KKV-k. Ezt már évek óta mondjuk, de azt továbbra is tapasztaljuk, hogy rendkívül sok a nehézség, és nagyon nehézkesek az eljárások az egészségbiztosítás az valami alapvető, ez egy alapvető kérdés, mindenképpen a megelőzésen van a hangsúly, az előadó a vakcinákról beszélt, és igaza is van, ugyanakkor vannak nagyon fontos kutatások, antibiotikumok területén, és a biotechnológiáknak a fejlesztés is rendkívül fontos. Az új eh, betegség megelőzési eljárások nagyon fontosak. Az előadó a ritka betegségekről beszél, támogatom ezen a területen, ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kutatók itt maradjanak Európában. Sajnálatos módon a válság következtében csábítják őket külföldre, támogatni kell az innovatív iparágakat és cégeket. Tudjuk, hogy a kutatás nagyon drága az elején, az elején ugyanakkor az eredményei nagyon jók is lehetnek. Nagyon nagy jövő van az innovációban. Nagyon sokszor nagyon nagy a szék szakadék a kutatás támogatás és az innovációhoz való hozzáférés között. Ezt Rossi, köszönöm szépen, el, úr, köszönöm az előadónak a munkáját. Én úgy gondolom, hogy sokkal több forrása van szükség a KKV-knak, annak érdekében, hogy megtartjuk a um, vezető szerepünket az európaiak. Igazándiból ez az összeg, amíg rendelkezésre áll, nagyon kevés, a kutatás rendkívül sok és fontos eredményt adhat, és emiatt nagyon fontos, hogy támogassuk, támogatni kell a megelőzést, a genomakutatást, nagyon fontos, ugyanis ezzel megelőzhetjük azokat a veszélyeket, amelyekkel minden egyes európai állampolgár szembe fog nézni a jövőben. Ezáltal meghosszabbíthatjuk az életet, és megfelelő minőséget nyújthatunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy csökkentsük az adminisztrációs költségeket, annak érdekében, hogy a KKV-k azok jobban tudjanak és hatékonyabban tudjanak dolgozni. Tehát nem új forrásokra van szükség, hanem így hatékonyabb felhasználásra etikai kérdések is felmerülnek az embrió kutatásánál. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a köldögzsinóroknak a felhasználását Európában az egy százalékát a köldöksinoroknak kerülnek felhasználásra, amennyiben több ilyet tudnánk felhasználni, félretenni, sokkal több, nagyon nagy lépést tudnánk tenni. Nem akarok többet hozzátenni, mert az előadó rendkívül világos módon dolgoztam fel az anyagot. Nagyon fontosnak tartom ezt az anyagot az Európai Unió jövője szempontjából. Köszönöm szépen, következő hozzászólónk. Krisztel Sáldemóze. Tak for det. Jeg skal gøre det kort. Jeg vil bare... Köszönöm szépen, rövidre fogom a szót, szeretnék köszönetet mondani. Az előadónak a hangsúlyok helyes elhelyezéséért, ami a kronikus betegségeknek a megelőzését illeti, nyilvánvalóan ebben részt kell vennünk. Ugyanakkor véleményem szerint hiányzik a véleményből annak a szükségességének a megjelenítése, hogy a hormon zavarokat okozó anyagokkal kapcsolatban erősödjön a kutatás. Köszönöm szépen. Yves kap kettő percben szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. De magam részéről is szeretném támogatni ezt az anyagot. Nos, ami az energia felhasználást illeti, természetesen egy zöldebb eh, energiára kell fordulni. Mi úgy gondoljuk, hogy ITER vagy a Galileo programokat nem kellene ezekkel a Horizont 2020-as forrásaiból támogatni a maga a szabályzat nagyon technikai, nagyon fontos, hogy az, ami szerepel az anyagban, hogy jóvá tegyünk, hogy javítsunk a társadalomon, a társadalom szereplőinek az életminőségén. De vannak témák, amiket jobban át kellene venni, mint például az élelmiszerbiztonság, ugyanakkor a szénhidrogi, a, a kőolaj származékoknak, a kőolaj termelésnek a, a termelése az csökkenni fog, és ezzel számolni kell. Nos, ami az energiákat illeti, és ezzel zárom szavaimat. Önök tudják, hogy nagyon fontos, hogy csökkentjük a széndiokszidnak a kibocsátását, és általánosságban nagyon fontos célkitűzés az, hogy csökkentjük az energiafelhasználásunkat, csökkenteni a üvegházhatást kiváltó gázoknak a termelését, és erre vannak terveink, amely 2020-2035-re és különböző küszöbért értékeket biztosítanak. Köszönöm szépen, Richard Ziber kapszó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Buszoly kollégának a véleménye nagyon érdekes, különösen a fejtegetései az ősejt kutatással és annak finanszírozásának korlátozásával kapcsolatban ez megfelel annak, amit legalábbis a néppárti szempontból fontosnak tartunk hiszen a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy itt a saját maguk erkölcsi etikai normáikat alkalmazzák. Én az energia és erőforrás hatékonyságra összpontosítanék, hiszen ezt tesz minket sikeressé hosszú távon, és ez fogja biztosítani az életszínvonal fenntartását, ehhez fogunk tudni hozzá, ezzel fogunk tudni hozzájárulni a Rio Plus 20-as konferenciával elindult vita folytatásához is, és ezáltal fogunk tudni nem csak Európában, hanem az egész világ számára fontos jövőbeli kérdésekben erősen állásfoglalni. Szeretném a figyelmet a víz témájára és az innovációs közösségekre összpontosítani, amit ugye támogatott a bizottság is legutóbbi javaslatában. Itt ezzel kapcsolatban sajnos nem találok megfelelő kitételeket, kezdeményezéseket a véleményben, úgyhogy jó lenne, hogyha ezt módosító indítványok formájában belevinnénk meg, hiszen a víz technológia az egy nagyon fontos központi kérdésé fog válni, hiszen a vízkészletek azok szűkösé válnak, növekszik a lakosság a földünkön, és fontos, hogy az ő tiszta ivóvízzel való ellátásuk az megfelelő szerepet kapjon, és nyilvánvalóan a szennyvízkezelés is fontos ebben eh, a kérdésben. Támogassák ezeket a módosítókat. Most pedig Judith Merkis kap szót kettő percben. Köszönöm szépen a kollégának, és köszönöm szépen, hogy már gyakorlatilag elmondták, amit én is szerettem volna, a vízről szerettem volna szólni én is, nagyobb figyelmet kell fordítani rá. De van egy aggályom, egy további aggályom, ami a jelentést és a programot illeti. Attól tartok, ismét csak egy horizontális megközelítés jut érvényre, ami azt jelenti, hogy különböző témákat veszünk, különböző témákról van szó, amelyeket fontosnak tartunk, de fontos lenne ezeket összekapcsolni egymással. Az innováció területén is három nagy témát választottunk ki, három nagy társadalmi kihívást, de fontos lenne ezeket valóban összekapcsolni egymással. Ugye az egészségügy összefügg a vízzel, és a víz a maga részéről összefügg a nyersanyagokkal, a foszfátokkal. Tehát minden mindennel összefügg. Én attól tartok, hogy gyakorlatilag minden egyes témát csak külön fiókba behelyezünk, és utána, és ezek így elválasztódnak egymástól. Tehát fontos a témák összekapcsolása egymással. Továbbá úgy gondolom, hogy az innovációs, a kutatás nem ugyanaz, hogy az alapkutatást támogatjuk, ez jó, de az alapkutatás nem eredményez mindig szükségszerűen innovációt, és azt hiszem az innováció az igazán fontos most Európában, főként azért is, hogy megoldást találjunk azokra a társadalmi kihívásokra, amelyekkel szembesül a kontinensünk, és hogy munkahelyeket is tudjunk teremteni, ez a fontos. Tehát a kutatás és a vállalati alkalmazás között meg kell teremteni a kapcsolatot. Fontos, hogy a kutatási eredmények hasznosuljanak a KKV-knál. Zárásképpen pedig azt gondolom, gondoskodnunk kell arról, hogy ne hozzunk külön-külön döntéseket, hanem a nagy társadalmi kihívások számára kell megoldásokat találnunk. Elnök, köszönöm szépen. Merszé Kukovics a következő felszólalón két percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, 2000, Horizont 2020. Nagyon megköveteli azt, hogy gondolkodjunk el, hogy milyen küszöbértékeket határozzunk meg. Alacsony küszöb kell ahhoz, hogy a KKV-k hozzáférjenek a forrásokhoz. Tehát olyan küszöb értéket kell meghatározni, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ne csak nagy konzorciumok férjenek hozzá a forrásokhoz. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az élelmiszerbiztonságra, nem csak, hogy biztos élelmiszereket kell biztosítani, hanem tápláló élelmiszerekre is oda kell figyelni, mert az éltáplálkozás az nagyon fontos a betegségek megelőzése szempontjában. A, a módosító indítványaimban én egy intenzíve fejlődést fogok javasolni, az otthon elvégzett egészségügyi rehabilitáció területén tekintettel arra, hogy milyen hosszúak azok a várakozási listák Európa szerte a kórházakban, szükség van arra, hogy felhasználó barát berendezéseket szerezzünk be, amelyek elősegítik az otthoni gyógykezelést számítógépes infrastruktúrának a létrehozását kellene. Nagyon fontos tehát, hogy az otthoni gyógykezeléseknek a fontosságát kiemeljük. Erre szükség van egy világosabb meghatározásra hogy szeretnék egy még világosabb meghatározás a kutatás fejlesztése olyan betegségekre, amelyek egyenlőre még gyógyíthatatlanak, például a rák, vagy az alzheimer kor és más degeneratív betegségek esetén és a mikrobák elleni ellenállásnak a meghatározását is megfelelő módon kellene tisztázni, és én ennek értelmében fogom benyújtani a módosító indítványaimat. Köszönöm szépen. Krista Kláza következő hozzá, szól utána pedig Péter Lize. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ennyire célorientáltak sosem voltunk, mint ma reggel. Mind a kett, mindannyian tudjuk, hogy eh, mi a célunk, de hát itt most ugye a kutatásról beszéltünk csak, és szeretnék egy másik szempontot is a vitába belevinni, nevezetesen az alapkutatásnak a kérdését. Ez fontos számomra hogyha ki hogyha nem mi vagyunk képesek arra, hogy elérjük, hogy az alapkutatásba is befektessenek. Mi Európában vagyunk erre csak képesek. Minden elhangzott cél nagyon fontos, de azt látjuk ma, hogy az egyetemek, kutatóintézmények és az ő működésüknek alapját képező feltételek nem kapnak megfelelő finanszírozást. A professzorok folyamatosan utaznak, hogy házaljanak, hogy finanszírozást teremtsenek a projektjeikre. Tehát nem szabad, hogy ezek a projektek elaprózódjanak, és fontos, hogy az alapkutatásba is megfelelően befektessünk, hogy teljesen új számunkra még elképzelhetetlen dolgokat is felfedezzünk. Ezt tehát szeretném kiemelni. Tehát fontos, hogy a stabil és megbízható kutatás, alapkutatási biztosítva legyen. Péter Lize kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy egy jó vita alapot szolgáltatott a véleményével. Szeretnék itt az egészségügy témájára koncentrálni. Nagyon sok fontos elem hangzott el, ami a szívünkön van, például a paleoli egészségügy, a ritka betegségek kezelése, a táplálkozás, buzoly téma, például itt a gyermekek egészségvédelméről is beszélt Ebben az összefüggésben ez egy szélesebb megközelítést igényel. A gyermekek egészségvédelme európai megközelítést igényel, ezt a nemzeti szinten képtelenek vagyunk megoldani. Éppen ezért kifejezetten kérném, hogy a a szülötteknek a problémájával is foglalkozzunk. Aztán a biotechnológia körében számomra fontos, hogy a bizottság a jelenlegi tervezet szerint is támogatja a betegségek izolált diagnózisának kérdését erre. Ugye nem akkor van szükség, hogyha nincsen terápiára lehetőség, hanem arra kell fókuszálnunk, hogy a diagnosztikai kutatást akkor támogassuk, hogyha a terápia is fejleszthető a diagnózissal, a betegség megállapítással párhuzamosan. Tehát Nyilván nem lehet a kettőt együtt időben csinálni, de minden esetre ezt kell fő célként szem előtt tartani, és az utolsó megjegyzésem az őssejt kutatással kapcsolatban az alapvető orientációja a vélemény megfogalmazójának jó, ebben megállapodhatunk, talán van, aki messzebb is menne, talán valaki nem biztosítaná ekkora súlyt neki, de a kompetenciákat mindenképpen tisztázni kell. Világosan elhatároztuk, hogy az ENVI szakbizottság kompetenciáira összpontosítunk, tehát hogyha etikai kérdésekről beszélünk, beszélünk, akkor nehézé válik a dolog, mert hogy ez a jogi szakbizottságnak a kompetenciájába, hatáskörébe esik, és ő is foglalkozik vele. Úgyhogy úgy kell megfogalmaznunk a módosító indítványainkat, hogy az etikai eh, vitát ne vigyük bele, hanem azt vigyük bele, amit az előadó szeretne, nevezetesen az eh, köldök zsinórjéből származó őssejteket és hasonlókat támogatjuk, és kiemeljük ezeknek az esényeit, anélkül, hogy erről etikai értékelést és az őssejt kutatásnak az etikai vonatkozásról értékelést adnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig zárásképpen a bizottság képviselőnek, valamint röviden az előadónak szeretném megadni. Kérem, fogják rövidre a szót, mert még a live témájáról szeretnénk beszélni, és arra is megfelelő időt kell biztosítanunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném megköszönni, igen, sokan hozzászóltak a témához. Kezdeném én is azzal, hogy mi is egyetértünk azzal, hogy nem kell listákat készíteni, mi sem szeretjük a hosszas listákat. Tulajdonképpen a tanács kutatási munkacsoportja kivette a listát a szövegből, beleegyeztek abba ők is, hogy ezt a listát vegyük ki teljesen a szövegből, és ők egyetértenek az interdisziplináris megközelítéssel, amelyre szükség van annak érdekében, hogy a polgárok egészségügyi problémáit kezelni tudjuk. Tehát ahelyett, hogy külön-külön szemlélnénk, vennénk, külön-külön vennénk szemügyre különböző betegségeket, a beteget nézzük, mint egészet, és az ő szemszögéből nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, ami a megelőzést illeti, a kezelést, a diagnózist, és így tovább. Ami az ősejteket illeti, többen is szóltak erről. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ősejtkutatás egy nagy mértékben innovatív terület, nagy, nagyon ígéretes terület ez mind a páciensek, mind az akadémiai szereplők, mind az ipari kutatók szempontjából, akik ezen a területen dolgoznak. Mi azért úgy gondoljuk, hogy a Horizont 2020 szempontjából az ősejtkutatás jelenlegi helyzetének fenntartása a cél, az eddigi gyakorlat folytatása, amely a hatos hetes keretprogrammal kezdődött. Az Európai Unió továbbra sem fogra finanszírozni az embrionális őssejtekkel végzett őssejtkutatást, csak is azokban a tagállamokban folytatódnak majd az ilyen jellegű kutatások, amelyekben nem tiltották be kifejezetten ezeket a projekteket. Az embrionális ősejt ősrejtekkel kapcsolatosan úgy gondolom további részletes szabályozásra nincs szükség, hiszen a szöveg nem kitér, nem tér ki ezekre kifejezetten. Abban az esetben, hogyha lennének olyan megoldások, módszerek, amelyek például a köldögzsinóból származó ősejtek felhasználását előfeltételezik, szükség lenne részletesebb rendelkezésekre, de ebben az esetben ez nincs így. Úgy gondoljuk, hogy el kell kerülni mindenképpen a szükségtelen megduplázását a szabályozásnak. Ami az egyéb technológiákat és betegségeket illeti, viszonylag általánosan fogalmaztunk annak érdekében, hogy mind az alulról felfelé építkező megközelítés lehetővé váljon a KKV-k számára, a tudományos közösség szereplői számára, valamint, hogy a különböző diagnosztikai kezelésekhez szükséges eszközök is lehetővé váljanak. Továbbá, ami a megújuló energiát illeti, nem szabad figyelmen kívül hagyni a széndiokszid megkötést és tárolást, az energiahatékonyság intézkedéseket, és így tovább, tehát nem szabad leszűkíteni a szöveget csak a megújuló energiákra, ami pedig az élelmiszerbiztonságot illeti, szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy ez redundáns volna, hiszen az élelmiszer biztonság, az élelmiszer ellátás biztonsága magába foglalja az élelmiszer biztonságot is, ami a tengeri környezet, a tengeri ökoszisztémák védelmét illeti, úgy gondoljuk, ez nem tartozik kifejezetten a szabályzás hatája alá. Egy utolsó megjegyzésem a szegénységhez fűződő megbetegedése kapcsán. Támogatjuk azt, hogy ezen a területen előrelépés történjen, az európai országok és a fejlődő országok klinikai eh, kutatásokra vonatkozó partnerségi kapcsolatát szeretnénk a jövőben tovább kiépíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének. Most pedig nagyon röviden, nagyon röviden, ha lehet, még egyszer felszólalhat a jelentéstevő. Nagyon szépen köszönöm. Eh, csak két percem van, ezért szeretném megköszönni az összes kollégának a hozzászólását. Rendkívül érdekes volt a vita, biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is így lesz ez. Köszönöm szépen, hogy Gutierrez asszony, Gutierrez Cortinez asszony felhívta a figyelmet a vízkezelésre, és mások is így tettek. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezt valóban be kell venni a szabályozásba. Várom a módosításaikat ezzel kapcsolatosan. Egyetértek azzal is, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kis vállalkozások jobban hozzáférhessenek a finanszírozáshoz, és az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság is prioritás kell, hogy legyen a munkánk során. Líze úrnak azt tudnám válaszolni, hogy az etikai kérdésekre nem tértem ki, a Júriban is póttag vagyok egyébként, és részt vettem a tegnapi vitában. Én az alternatívákra szeretném fektetni a hangsúlyt, amelyeket támogatni tudnánk, még akkor is, hogyha sokszor ez érzékeny terület. Ami az alapkutatást élet és Klászasszony megjegyzése teljesen egyetértek abban vele, hogy erre ki kell térni a szövegben, hiszen ez nagyon fontos a kutatásunk jövője szempontjából. Ami az élelmiszer ügy hangsúlyozását illeti, Kukovics asszony kitért erre, támogatni tudnám az erre vonatkozó módosítókat. Korlátozott a, terjede, a szöveg terjedelme, ezért nem tudtam mindenre kitérni, de várom a módosításaikat. Madame Grosztetnek mondom, hogy az egészség számomra az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis ezt jól ismerem ezt a témát, és támogatom az, az egészség terén a kezdeményezéseket ugyanúgy, ahogy Kozsák úrnak mondom, hogy megfelelő módon kell kiemelni az élelmiszerbiztonság fontosságát az innováció területén, ahogy beszélünk. Zárásképpen. Prodi. Szenetet szeretek mondani Prodi úrnak és Rossi úrnak. Prost, Prodi, Rossi úrnak. Nem értek egyet a kulturális örökségre való kitérése, úgy gondolom majd a Kult szakbizottság, a kulturális szakbizottság foglalkozik ezzel. Az elnök úr majd elmondja a határidőket, és köszönöm még egyszer a kollégáknak a hozzászólásokat, a támogatásokat, és köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének a hozzászólásait, és figyelembe fogom venni a javaslatokat, és változtatni fogunk ennek értelmében a szövegen. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje holnap van, lesz még egy vitánk július 10-én itt a szakbizottságban, és szeptember 19-én kerül sor a szakbizottsági szavazásra. A plenáris ülésen pedig novemberben, 2012. novemberében szavazunk. Az ITRE az illetékes szakbizottság, és a kollégáknak azt tanácsolhatom, hogyha valóban azt szeretnék, hogy a módosítóikat figyelembe vegye a jelentéstevő, akkor lehetőség van arra is, egyébként, hogy az illetékes szakbizottságnál is benyújtsák módosítóikat. Tehát itt van ez a lehetőség, csak felszerettem volna hívni a figyelmüket el. Péter Líze. Nos igen, ezt a jó indulatú utalást, ezt köszönjük azok nevében, akik az itrében is tagok, de hogyha komolyan akarunk foglalkozni itt a kérdésekkel, akkor nyilvánvalóan a saját véleményünket is komolyan kell megfogalmazni, ezért kérem, hogy vizsgáljuk meg, hogy nem kaphatnánk-e egy-két nappal többet, hogyha holnap van a módosítók beadásának határideje, és még itt a vita során ugye új ötleteket kaptunk, és még beszélni akarunk négy szem közt egymással, akkor adott esetben több napra van szükségünk. Kérem, hogy egy-két nappal esetleg halasszuk el a határidőt hiszen még azt se tudni, hogy az ITRE mikor fog szavazni a kérdésről, a pénzügyi előretekintés még ott ugye vitatárgyát képezi, tehát jó lenne, ha egy-két napot még kapnánk erre. Elnök, köszönöm szépen, megértem ezt a kérdést, én is inkább annak a pártján állok, hogy komoly munkát végezzünk, és ahhoz persze idő kell, de az általam ismert információk alapján a módosító indítványok benyújtásának határide nem halasztható el. Esetleg ezt még tisztázhatjuk. Azt az információt kaptam, hogyha az eszmecserét elhalasztjuk, akkor adott esetben a módosítók beadásának határidejét elhalaszthatjuk. Tehát szeptemberben kell szavaznunk a szakbizottságban, ha csak nem, abban állapodunk meg, hogy nem kell minden módosító indítványnak minden nyelven rendelkezésre állnia. Tehát ez egy fordítási kérdés, ugye? Nos, úgy gondolom, hogy eh, nem múlhat egy napon, hogy szeptemberre elkészüljenek a fordítások, tehát hogyha péntekre rakjuk a határidőt, akkor azért talán van esélye arra, hogy szeptemberig elkészülnek a fordítások. Tehát a dolgok megértése érdekében még egyszer ismétlen. Júliusban, július 10-én tervezünk eszmecserét. Ma június 20-a van. Ha tehát azt akarjuk, hogy valamennyi kolléga a saját nyelvén olvashassa a módosító indítványokat, akkor sajnos holnapra kell tennünk a módosítók határidejét, ahogy azt számomra itt a titkárság is elmagyarázta. Én most itt a titkárságnak a elmondását nem akarom megkérdőjelezni, és hogyha az a célunk, hogy minden nyelvi verzióban dolgozni akarunk, akkor be kell tartanunk ezt a határidőt. Hogyha ettől eltekintünk, szakbizottságként dönthetünk így is, szabad a döntés joga, ebben a kérdésben, akkor természetesen a módosító indítványok benyújtásának határidejét elhalaszthatjuk, de akkor július 10-én nem lesz valamennyi nyelvi változatban e, meg minden módosító. Péter Lize. Nos, akkor világos tehát a döntés lényege. Nyilván nem mondhatunk le arról, hogy minden nyelvi változat rendelkezésre álljon, hogyha szavazni fogunk, hiszen hogyha júliusban a módosító nyitványokról vitát akarunk folytatni, és ennek van értelme, eh, még akkor is, hogyha nincsen minden nyelvi verzió eh, meg. Eh, én szeretném azt kérni, hogy akkor mégiscsak halasszuk el a határidőt egy-két nappal, így is júliusban lehetőség van a vitára, és szeptemberben azért mégiscsak van arra lehetőség, hogy valamennyi nyelvi verzióban a módosító indítványok rendelkezésre álljanak a szavazáshoz. Gut. Jó. Tehát akkor péntek déli 12 óra lenne a határidő a javaslat szerint. Azzal a veszéllyel, azzal a kockázattal, hogy a július 10-i eszmecserére nincsen kész valamennyi nyelvi verzió. Egyetérte ezzel a szakbizottság, én egyetértő bologatást látok a sorokban, különösen Líze kolléga részéről, tehát akkor pénteken déli 12 órakor van a módosító indítványok benyújtásának határideje, és július 10-én, aztán itt a szakbizottságban eszmecserére vitára kerül sor. Talán nem lesz meg minden nyelvi verzió addigra, de szeptember 19-ére a szavazásra talán meg lesz, és akkor novemberben lesz majd remélhetőleg a bizottságban a vita és a szavazás. Jó, köszönöm szépen, így fogunk eljárni. Köszönöm szépen az eszmecserét, és most átélünk a live programra. a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai cselekvési program létrehozására, amely számunkra egy kedves és hát drága program is. Majdnem azt mondtam, hogy a pénzügyminiszterünk kapja meg a szót, de Utah Haugnak fogom megadni ebben a kérdésben a szót. Köszönöm szépen. Valóban a live a jogalkotásnak a része, és olyan része a több éves pénzügyi keretnek is, amely ugye megismétli, megújítja, megismételhető, megismételendő és megújítandó. A live megmutatta az elmúlt időszakban, hogy milyen potenciálok vannak benne, nagyon jók a tapasztalataink vele, ez egy nagyon hatékony, hatásos program, valamennyi résztvevő számára nagy siker volt. Ezt nem csak itt a parlamentben halljuk, hanem a regionális, helyi és adott esetben tagállami közigazgatás képviselőitől is, a nem kormányzati szervezetektől, a kis és középvállalkozásoktól, a kutatóhelyektől. Tehát mindannyian dicsérik a live programot, és ez a mi egyetlen programunk, amely a környezetvédelmi intézkedések finanszírozására szolgál. Ez fontos. Ezt kell tehát szem előtt tartanunk, és azokat a kihívásokat, hogy egy fenntartható, erőforrás hatékony és a élő fajokat megkímélő gazdálkodást alakítjunk ki. Tehát ne csak az eddigi live programban, hanem az egész költségvetésben kell erre megoldásokat keresnünk, hogy az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit is elérjük, amelyek közé természetesen a klímavédelem és a környezetvédelem is tartozik, ezt erre emlékeztetni kell újra és újra a kollégákat. Tehát mi a költségvetés egészét akarjuk a célok elérése érdekében felhasználni. A mainstreaming fogalmát más összefüggésben ismerjük már, de a éghajlatvédelem és a környezetvédelem területén is most ez kell, hogy a varázs szóvá váljon ami a life kapcsolatos jogszabályalkotást illeti, itt négy szempontról szeretnék szólni. A földrajzi kiegyensúlyozottságról, a tagállami allokációról, a társfinanszírozási arányról, a költségek elszámolhatóságáról és az egyszerűsítésről, valamint az integrált projektekről. Első kérdés, a földrajzi kiegyensúlyozottság kérdése. Már most is az a helyzet, és ezt újra és újra elmondták nekünk, hogy a régiókban a projektek kiválasztása elsősorban a minőségük és az európai többletértékük alapján történik. Jó lehet. Ez ugye azért van elsősorban így, mert ez a bonyolult rendszere a különböző indikatív tagállami allokációknak, és az egyes tagállamokban a végrehajtásnak az aránya az megmutatja, hogy bizonyos tagállamok a saját indikatív, tehát önmaguktól vállalt részaránynál nagyobbat teljesítenek, mások ugyanakkor a célkitűzéseiket nem érik el. Nagy mértékben vagy csak kismértékben. Tehát itt a nemzeti allokáció biztosításával a földrajzi kiegyensúlyozatlanságot nem tudjuk megszüntetni. Hogyha ezt meg akarjuk szüntetni, és európai szolidaritást akarunk, akkor más helyeken, más pontokon, más módon kell a problémához nyúlnunk. Azoknak a tagállamoknak, akiknek alacsony a projekt részarányuk, segítenünk kell, hogy jó minőségű projekteket alakítsanak ki, tehát segítenünk kell nekik workshopokkal, képzéssel, információ cserével a jól sikerült, sikeres projektekkel kapcsolatban. Úgy gondolom ez lenne a igazán megélt európai szolidaritás. A második pont a társfinanszírozási ráta kérdése. A múltban azt láthattuk, hogy bizonyos tagállamok az 50%-os társfinanszírozási rátával nem tudtak boldogulni. Nehézségük volt abban, hogy felmutassák a saját 50%-os részvételüket. Nem voltak képesek erre. Én nem támogatom azt, hogy valamennyi tagállamot azonos eh, szinten azonos módon kezeljük. Ennek nem feltétlen kell ugyanis így lennie. Vannak olyan tagállamok, amelyek erősebb eh, pénzerővel rendelkeznek, ők elboldogulnak 50%-os társfinanszírozással is, mások ugyanakkor nem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt egy magasabb társfinanszírozási arányt is előirányozhatunk a pénzügyileg kevésbé erős régiók számára, így biztosítva a kiegyensúlyozottságot. Hogyha mindenki, minden tagállam, minden régió nagyobb társfinanszírozási arányt kapna, akkor azt le érnénk csak el, hogy nagyon sok jó projektet elvesztünk. Hogyha az európai költségvetésből 25%-kal többet kell kifizetnünk, akkor ez azt jelenti, hogy mennyiségben, darabszámban kevesebb projektet leszünk képesek finanszírozni, ezért az én javaslatom az lenne, hogy maradjunk az 50%-os társfinanszírozási aránynál. A kevésbé felett régiók esetében ezek meghatározására a regionális és struktúrális politikában vannak paraméterek, tehát ez nem jelent majd gondot, tehát náluk 75%-ra emelhetjük a társadalmi arányt. Harmadik pont. Itt a költségek elszámolhatóságáról van szó. Meg kell, hogy mondjam, be kell, hogy valljam, hogy várom érdeklődve a bizottság pozícióját a kofinanszírozási arány növelésével kapcsolatban, és az állandó személyzettel kapcsolatos költségek elszámolhatatlanságával, illetőleg az áfa el nem számolhat láthatóságával kapcsolatban. Ez a két dolog ugyanis összefügg. Különösen a második pont számomra nagyon is eh, belátható volt, hogyha mi a kis európai költségvetésünket megnézzük, és azon belül a mi kis európai live programokat, és azt gondoljuk, hogy ezzel a regionális és helyi és tagállami költségvetéseknek a kasszájába akarjuk még befolyatni az áfát, tehát az ő áfa bevételüket akarjuk növelni még ebből az európai költségvetésből, akkor ez, ez helytelen dolog. Ne, ennek nem lehet értelme. Ugyanis a nem kormányzati szervezetek, a, a helyi és tagállami szervezetek, hatóságok, városi közösségek, önkormányzati társulások ekkor nem vehetnek ebben részt, ez katasztrófa, és kudarcot val majd az egész. Tehát nem lesznek live projektek. Az én javaslom tehát az, hogy az ÁFA esetében az általános költségvetési eljárásrendhez, rendtartáshoz ragaszkodunk, amely azt mondja, hogy a nem kormányzati szervezeteknél és a nem közfinanszírozású szervezeteknél, ott, ahol a tagállamok nem adnak áfa visszatérítést, ott az európai költségvetésen keresztül megy a visszatérítés. Ugyan így kellene eljárni a állandó személyzet költségének elszámolása esetében is. Tehát az elszámolhatóság, a nem kormányzati szervezetekre, például környezetvédelmi egyesületekre legyen korlátozva, és nem szeretném azt, hogy az egyetemek, városok, vagy regionális hatóságok is ezen a formában kapjanak finanszírozást a közösből. A negyedik pont az integrált projektek kérdése. Erről hallottunk már mindannyian, sőt, naponta hallhatunk róla. Mindig hogyha elmegy az elnök az irodám előtt, akkor beüvölt, hogy integrált projektek. Tehát ez gyakorlatilag már egy viccé vált itt kettőnk között. Ez egy új eszköz, az integrált projektek. De ezeknek az alap gondolata, ami egy nagyon jó ötlet szerintem, és jónak tartom, az az, hogy nagyobb pénzerőt mutassunk fel, és egy szélesebb alapot mutassunk fel a klímavédelem, környezetvédelem, víz és környezetgazdálkodás területén mutatott, elindított projektekre. Hogyha vannak olyan alapok, amelyek több pénzérővel rendelkeznek, mint a LIFE program, és ezeket be tudjuk vonni például a halászati, vagy a vidékfejlesztési, az agrár és regionális alap pénzeszközeit, hiszen ők sokkal nagyobb forrásokkal rendelkeznek, mint mi a magunk live programjával. Akkor ez lenne az a konkrét intézkedés számunkra, a mainstreaming biztosítására, hogyha a live esetében az integrált projektek irányítását megkaphatjuk, akkor úgy gondolom, hogy maguk a projektek sikeressé fognak válni, ahogy összességében a live projektek a múltban is sikeresek voltak. Hogy ez működik-e, és hogyan működik, ezt nem tudjuk most előre látni, de ez talán nem is a feladatunk, Egyszerűen csak az a feladatunk, hogy elkezdjük eh, elkezdjük az a kötelező intézkedések eh, elfogadását bátornak áll a világ. A bizottság elénk terjesztett javaslatát jó kiindulási alapnak tartom az eszmecsere és a döntéshozatal számára, de nyilván nem kérdés, hogy a parlamentben eh, a parlamentben ugyanaz a helyzet, mint az életben, hogy sokszor a jobb az ellensége a, jó, a jónak, tehát itt lesznek még módosító indítványok, és meg vagyok győződve arról, hogy a kollégáknak lesznek még további ötleteik, hogy a bizottsági javaslatot mennyiben tudjuk módosítani, mennyibe kell. Úgyhogy várom a visszajelzéseiket. Úgy gondolom, hogy mindannyiuknak volt lehetőségük elolvasni a javaslatomat, kivéve a német nyelvűeket, hiszen a német nyelvű változat még nem áll rendelkezésre, de az összes többi nyelvű változat már rendelkezésre áll, úgyhogy a németek majd akkor elolvassák később, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen jut a Haug a bemutatását a jelentésnek, amit utánozhatatlan módon végeztél el. Most pedig áttérünk akkor az árnyék előadók hozzászólására elsőként. Romána Jordánnak adom meg néppárti árnyék előadóként a szót. Najprej bi se zahvalila. Eh, Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, mert elküldte nekünk az információkat és kiegészítő dokumentumokat, amelyeket előkészített, megkaptuk időben a módosítókat is, az, előad, az anyagot is, mindaz, amit elmondott a bevezetőben, azzal egyetértek, én is úgy tudom, hogy ez a program jó, működik, és tovább kell vinni. Azok mondták el nekem, akik érintettek ebben a témában, és ugyanakkor lenne néhány megjegyzésem. Haugasszony már nagyon sok dolgot elmondott, és erre szeretnék reagálni. Ami az integrált projekteket illeti, Nekem is voltak problémáim abban, hogy megállapítsam, hogy mik is lehetnek ezek az integrált projektek. Megnéztem a Juta kolléganőnek a dokumentumait, és látom, hogy olyan projektekről van szó, amelyeket jó szándék vezérel, ugyanakkor csak azt a cél szolgálják, hogy más forrásokból származó pénzeket használják fel, és emiatt szükség van arra, hogy pontosan határozzuk meg őket az anyagban. Egy másik dolog, amire a raportőr rámutatott, az a burokrácia. Nagyon sokat beszéltem a, a az érintettekkel, a szereplőkkel, és ők mindannyian azt mondták, hogy gyorsabb és egyszerűbb eljárásokat szeretnének elérni, főleg a pénzhez való hozzáférés gyorsaságát emelték ki. Az finanszírozás. azt kell, hogy mondjam, hogy én támogatom az Európai Unió álláspontját, amelyik nagyobb társfinanszírozást ír elő, 70-80 százalékot bizonyos esetekben. Ez egy jó javaslat, ugyanakkor felmerül bennem egy kérdés. Nagyon sok információt kaptam, arra vonatkozóan, hogy nagyon nehéz társfinanszírozási forrásokat kapni a biodiverzitás biztosítására. Tehát el kell gondolkodni ebben az esetben a biodiverzitásnál, hogy megtartjuk-e ilyen magasan ezt a társfinanszírozási küszöböt. Aztán a földrajzi egyensúlyt illetően más a véleményem, mint az előadó. Nagyon fontos, hogy a nemzeti allokációk ezek megmaradjanak az összes projektre, úgy, ahogy eddig megmaradt, és nem úgy, mint ahogy a bizottság javasolja az integrált projektekre 2014-től. Maga a végrehajtó bizottság a LIFE program végrehajtásánál az első szakaszban nem várt túlságosan sok integrált projektet. Az első kezdeti szakaszban, tehát inkább hagyományos projektekről lesz szó, a nemzeti kihelyezések azok csak mutató, indikatív jellegűek, hogy mennyi forrást fognak felhasználni a tagállamok, és ez nem azt jelenti, hogy nem tükrözi a projektek minőségét az ott országonként. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, én úgy gondolom, hogy ezeket a kihelyezéseket tartsuk meg, de továbbra is indikatív jellegűek legyenek a tagállamokra vonatkozóan. Aztán a szolidaritás fogalmát illetően, amit javasolt a bizottság, amelyik helyettesíti a kihelyezéseket. Nos, már vannak olyan bizottságok, amelyek foglalkoznak az országok közötti fejlődési különbségek között. Egy olyan programról van szó most, amelyikben nagyon fontos a minőség. A LIFE program, Horizon 2020, for Close és más programokról van szó. nem tehet teszünk különbséget fejlettebb és kevésbé fejlett ország között a programokban, és ezért ez a megközelítés egy kicsit kétes számomra. Nem szabadna, hogy ezt meg hogy ez, ezzel korlátozunk magunkat. Nos, egy másik dolog, amit említett az előadón, az áfa költségek, az áfára vonatkozó költségeket az állandó személyzetnél. Lehetséges ezeket a költségeket megtéríteni, visszatéríteni, és ezért ezzel egyetértek a javaslattal. Ami az állandó személyzetet illeti, én úgy gondolom, hogy támogatni kell azt az elképzelést, hogy a projektek végrehajtói felvegyék közvetlenül a saját eh, alkalmazottaikat költségtérítéssel. Aztán, ami az operatív programot illeti, két év van előírva, talán érdemes lenni egy, egy néhány további éveket is előírni, ugyanis a program végrehajtóinak szükség van arra, hogy hosszabb távon tekintsenek, és hosszabb távú, távú biztonságra is. Ami a, tala, a talaj, az nincs, és hiányolom, és szeretném, hogy ezt vegyük be. Egy másik dolog, ki kellene hangsúlyozni a végrehajtási projekteket. Hogy kell ezt tenni? Azokat a projekteket kell támogatni, amelyek konkrétan operatíve eh, javítják a környezet helyzetét és állapotát olyan projektek, amelyek informatív típusúak, amelyik érzékeny, a, a, a lakosság érzékenységét növeli, vagy olyan projektek, amelyik a jó gyakorlatok cseréjét teszik lehetővé, azokat kiegészítő projekteknek kellene tekinteni. Kicsikét ügyeljünk az időre, mert hogy még van egy olyan napirendi pontunk, amit meg kell beszélnünk, ugyanis ott szeretnénk megfeddeni a bizottságot. Tehát jó lenne, ha hozzászólok kettő percben korlátoznák a hozzászólásokat. Elsőként Chris Davisnek adom meg a szót, aki Gerbrandi kollégát helyettesíti ma. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Egyet értek a jelentéstevővel, mindenki Nek nagyon tetszik a live, egy sikertörténetről van szó, tudjuk, hogy a költségvetésünk szűkös, tudjuk, hogy máshonnan kell elvenni a pénzt, tudjuk, hogy integrált projektekre van szükség, hogy a legköltséghatékonyabban működjön a program, és a legtöbb előnyt kihozzuk a környezet számára. A nemzeti allokációnak véget kellene vetni, és tulajdonképpen a tagállamoknak versengeniük kellene, és be kellene bizonyítaniuk, hogy az általuk támogatott projekt valóban hasznos, hiszen nincs elég pénz ezekre a projektekre. Fontos lenne, hogy valóban értékes projekteket bocsássanak ezért versenybe. Gábrándi kolléga, aki jelen pillanatban Rióban van, nem biztos abban, hogy a kofinanszírozási elem növelése hatékony volna a marginális területeken. Én személy szerint nem vagyok biztos ebben. Lehet, hogy a jelentéstevőnek igaza van, de hát nyilvánvalóan vannak olyan projektek, amelyeket nem hajtanak végre, hogyha nincs extra finanszírozás. Tehát valahol egy értékítélet kérdése az egész. Aztán, ami a különböző szervezetek finanszírozását illeti az Európai Unió tengeren túli területeit illetően nagyon nagy a biodiverzitás ezeken a területeken, érdemes lenne támogatni, de nincs erre pénz, ez a gond. Annyira kicsi a költségvetés, hogy erre nem jut már forrás. Támogatni tudnám azt az ötletet, hogy esetleg egy olyan projektet lehetne támogatni itt-ott, amely kivételes. Tehát ne zárjuk be az ajtót véglegesen, de általánosságban véve nem tudom támogatni azt az elgondolást, hogy a minél kevesebb forrást minél több célra fordítsuk, és ezáltal minél kevesebb jut. Köszönöm. Köszönöm, Chris. Egy látogatócsoportot szeretnék itt üdvözölni. Vincenzából érkeztek ők ide. Berlátó kolléga meghívására szeretettel üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. Örülünk, hogy ellátogattak ma hozzánk. Gut, es geht weiter. Rendben, akkor folytatjuk a munkát. Következő hozzászólónk Julie Görling. 2 perc 30 másodpercben. Thank you. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy gratuláljak én is a jelentéstevőnek. Nagyon élveztem az együttműködést ezen a jelentéssel kapcsolatosan. Néhány dologgal kapcsolatban azonban nem értek egyet, rövid leszek. A költségvetést nem tudjuk véglegesíteni, amíg a parlament minden szakbizottságával le nem zártuk a tárgyalásokat. Tekintettel a jelenlegi költségvetési helyzetre azt hiszem nem kérhetünk növelést, finanszírozási növel, költségvetés növelést. Noha több célkitűzést nem tudunk elérni a költségvetés növelése nélkül. A Natura 2000 kapcsán például van egy finanszírozási hézag, de úgy gondolom, hogy a hatékonyság növelésével megoldást találhatunk esetleg bizonyos projektek esetében. Nagyon örülök a e, héja ügyel kapcsolatos kompromisszumos megoldásoknak. A jelentéstevő ezzel kapcsolatosan biztosan számíthat a támogatásunkra. Támogatok néhány javaslatot, ami a kapacitás képítésére vonatkozik, hogy az alacsony abszorbíciós tagállamokat segíteni tudjuk, támogatni tudjuk, ugyanakkor az indikatív nemzeti allokációk rendszerének megszüntetésével nem értek egyet, Románával értek egyet, fenn kell tartani ezt a rendszert. Gondolom majd élénk vita alakul ki ennek kapcsán. Aztán a pán-európai verseny adott esetben elriaszthatja a különböző nem kormányzati szerveket, hogy összefogjanak. Lehet, hogy ezáltal nem fog javulni a minőség, sokkal inkább lehet, hogy pont az ellenkezője lesz igaz. Ami Chris Davis megjegyzését illeti, én nagyon is támogatom, hogy a támogatások terjedjenek ki a tengeren túli területekre is. Úgy gondolom, a jó projekteket annak alapján kell támogatni, hogy milyen érdemeik vannak szemben a kevésbé hatékony projektekkel. De előfordulhat az is, hogy a tengeren túli projektek közül egyet sem támogatunk, de mégis meg kell teremteni ennek a lehetőségét véleményem szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen, Julie Görling. Cortines Gutierrez kolléganő kap 2 perc, 30 másodpercben. Köszönöm. Számomra egy garancia az, hogy Erita Hau viszi ezt a projektet azért, mert alapvetően európai szemléletű, és engem nagyon érdekel a live elnemzetkérsítése és eh, árnyékjelentés eh, tevő voltam egy korábbi témában. Eh, azt tapasztaltuk, hogy a live-t leblokkolták, leblokkolták a forrásait, és az országok rá akarták tenni a kezüket, és szétosztani maguk között a pénzt. Az, hogy ott az országok döntik el majd, hogy kinek osztják a pénzeket, és mi csak jóvá hagyjuk. Olyan projektekről volt szó, amelyeket állandóan megismételték a korábban már támogatott. De ugyanakkor azt tudjuk, hogy a Life-nak az alapvető ö, fontossága az az innovációra épül. Nem szabad új, ö, már meglevő dolgokat támogatni, hanem mindig csak új dolgokat kell támogatni. Azok az országok, amelyek versenyképesek voltak, azok több pénzt szereztek mintha, eh, eh, mint hogyha mm, államosították volna ezeket a projekteket. Ez például Spanyolország esete. Spanyolország 36 milliót eh, szerzett, és nem 21-et, mint amennyit kapott volna, amennyiben tényleg nem államosították volna ezt a programot. De egy nagyon fontos dolog van ami ö, ellenszól az államosításnak. A természet. A természet nem ismer határokat. Egy orsz, egy, például egy folyó nem ismer határokat mindazon országoké, amelyeken áthalad. Ugyanúgy a tenger, a tenger szennyezése, tehát, hogyha az ökoszisztémát, a természetet akarjuk megvédeni, nem szabad nemzeti projektekre szétosztani ezt. Nemzetközi projekteket kell támogatnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy például lássuk a madarak problémáit, a madaraknak a vándorlását, például most az, azok a madarak, amelyek vándorolnak Svédországból a Szaharáig, ők nem kérnek engedélyt, és nem kérnek vízumot. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket a környezetvédelmi problémákat országos hatályúvá tennénk, az egy hátralépés lenne, és ennek szellemében fogom benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen. Természetesen nem kívánunk határokat és határellenőrzést a környezetvédelem területén sem, hanem szeretnénk szabad forgalmat és a projektek hasznos hasz, kihasználását biztosítani. Ha már Spanyolországról esett szó, Spanyolország kitűnő példa ezen a területen. Utolsó hozzászólónk pedig Linda McEwen. Parancsolj! Yeah, I'll be very quick. Um... Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen Jutának, amiért ilyen rugalmas volt eh, az NGO-kkal és az állandó szerződésekkel kapcsolatosan. Tudom, hogy sok ilyen szervezet eh, csak úgy működhet, hogyha állandó eh, projektjeik vannak állandó alkalmazottakkal. Van egy olyan választóm, akinek van egy kisvállalata, és pályázott live finanszírozásra, de kiderült, hogy hat hónap után kapják meg az első támogatási részletes, részletet, és kilenc hónap után a másodikat. Az érdekelne, hogy mi a helyzet a KKV-kkal a live keretén belül ugyanis ez a választó nem engedheti meg magának, hogy hat hónapot várjon az első kifizetésre. Köszönöm szépen, Linda, most pedig röviden megadnám a szót a bizottságnak. Ki szeretne a bizottság nevében felszólalni? Van itt valaki? Rendben, két-három perc. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Jutta Haugnak, jelentéstervezetért, és köszönöm a módosítókat is. Ezeknek az a célja, hogy tökéletesítsék az anyagot. Néhány elemet szeretnék hozzáadni az cseréhez, olyan kérdésekhez, amelyek elhangzottak az előadó és a képviselők részéről. A földrajzi egyensúly kérdése. A bizottság két dolgot szeretne egyrészt folytatni a LIFE program, amelyik korlátozott költségvetési eh, háttere ellenére igen nagy sikert ért el, amelyet támogatják a tagállamok, tehát a bizottság közelebb a akarta hozni a live programot közelebb hozni tehát azokhoz a környezetvédelmi programokhoz, amelyek léteznek már, és olyan politikákhoz, amelyeknek az a célja, hogy csökkentsék a, felme, a globális felmelegedést. És ezeket szerettünk volna kihangsúlyozni ami a nemzeti kihelyezéseket annak érdekében, hogy tiszteletben tartjuk a források földrajzi eloszlását, ahogy az előadó kihangsúlyozta, a nemzeti kihelyezés fogalmát akkor is, hogyha indikatív jellegű, so nem lehetett elérni ezzel sikereket. Nagyon sok esetben sikeresek voltak a projektek, más esetben nem sikerült, nem sikerültek egyes projektek más országokban, olyan projektek, amelyek kiváló minőségűek voltak, nagyon sokszor nem tudtak, nem jutott, nem kerültek elfogadásra, amiatt a rendszer miatt, amelyik nemzeti kihelyezéseket teszi előtérbe. Ugyanakkor az előadó javaslatát, hogy támogassunk jobban azokat a tagállamokat, amelyek nehezen tudnak bizonyos eh, projekteket támogatni, ez talán egyfajta nyom lehet, és tényleg tartsuk meg ezeknek a kihezéseknek az iránymutató jellegét. A második kérdés, amihez hozzátennék szólni, a társfinanszírozás. A bizottság egyszeresíteni szeretne a kérdéseket, szeretné egyszerűsíteni a az eljárási problémákat, aztán a költségeket szeretne eh, csökkenteni, főleg ami az állandó eh, alkalmazottakat illeti szeretnénk továbbra is olyan eljárásokat kidolgozni, amelyik leegyszerűsítik mindezt, és nem büntetik azokat, akik eh, eh, pályáznak. Megfelelő módon jobb eh, program irányítást szeretnénk elérni, és ezért voltak javaslataink. Külön szeretnénk kezelni a kevés a távolabbi régiókat. Két probléma születik. Hogyan határozzuk meg a kevésbé eh, a hátrányosabb helyzetű régiókat, milyen módon mérjük föl, és ez ugyanakkor nagyon sok költséggel járna. Nos, ebben a témában érdemes lenne még elgondolkodni. Mi már látunk végrehajtási problémákat ez tekintetben, a LIFE, amelyik nem egy kohéziós eszköz, valójában megfelelő eszköz arra, hogy ezt a hátrányos helyzetű térségeket másképpen kezeljük? Nos, ami az integrált projekteket illeti, eh, örömmel tapasztalom a szinte egyhangú támogatását eh, ennek először szerepel a live-ban, az, hogy eh, kisebb, a kisebb eh, környezetvédelmi live program igen ambiciózus, főleg ami a környezetvédelmi jognak a végrehajtását szerte Európában. Aztán az ultraperiferikus kitérségeknek a kérdését is felvetették, a tengeren túli területek problémáját. Igen, mi is eh, már hallottunk ezekről. Itt is eh, csak rá tudok mutatni arra, hogy kicsi a költségvetésünk, nem tudunk minden területre eljutni és mindent lefedni a harmadik országok programban, a Life 3-ban volt egy ilyen, és óriási problémákkal szembesültünk eh, ennek a végrehajtását. A programnak a célja az, hogy politikai szempontból támogassa a programot. Már is befejezem, elnök úr. Ebben a tekintetben minden olyan regi, régió, amelyik nem hajtja végre a környezetvédelmi európai előírásokat, azt nem lehetne támogatni a live-on. Nos, a bizottság még elemzi a helyzetet, eh, annak érdekében, hogy lássa, hogy milyen módon tudná jobbá tenni a javaslatot. Elnézést kérek, hogy így félbe kellett szakítanom. Félbe szakítottam, más fontos napirendi pontunk is van még. Linda McEwen kérdése a KKV-kkal kapcsolatban nem lett megválaszolva. 30 másodpercet kap erre. Akkor tegyék meg ezt négy szem közt, ha itt most nem lehetséges. Röviden megadom még egyszer az előadónak a szót. Igen, ami a kifizetéseket folyó sításokat illeti, hogyha a KKV-k vesznek részt a dologban. Úgy gondolom, hogy a költségvetési rendeletben kell ezzel foglalkoznunk. Nem tudom, hogy tévedek-e vagy sem, de erre amúgy is ugye három hónapos határidővel kerül sor, ez van a javaslatban. Mm, ellenőrizni fogom még egyszer, hogy ez hogy van. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a hozzászólásokért Látom én is az OTC-kel, mik itt a feladatok, mind azok, akik a fejlesztési területen dolgoznak, és részt vesznek a JPA-ben. Azok lássák, hogy fel kell használnunk különböző forrásokat, például a biológiai sok szélessége kapcsolatos projektek támogatására. Julie Görling, értem, a megtakarítások és a takarékosság idején minden erőforrással takarékosan kell bánnunk, ezért nem szabad a költségvetését a programnak növelni, de hát nem is lett növelve valójában. Látnunk kell, hogy a növelést teljesen felemésztik a Life által újonnan megkapott feladatok van itt a klímavédelem, az integrált projektek kérdése. Tehát valójában, legalábbis ami a bizottsági javaslatot illeti, nem igazán látunk itt növelést. Én ezt a kérdést még nem tettem ad akta, nem intéztem el. A bizottság javaslatnál többet úgysem fogunk kapni, de hát jó lenne, hogyha kicsit a közvélemény nyomását felhasználva érnénk el hogy a Natura 2000-es területek ténylegesen 10 százalékos támogatást kapjanak az európai költségvetésből. Erre nem 3,2, hanem 5,3 milliárd euróra van szükségünk 10 év alatt, szerintem. Pont. Vielen Dank, Jutta. Köszönjük szépen Juttának. A módosítók benyújtásának határideje június 27-e, déli 12 óra a Környezetvédelmi Szakbizottságban szeptember 17-én, 19-én szavazunk, így néz ki a menetrend. A következő 8-as napi rendi pontunk kifogás az eljárási szabályzat 88. cikkének második bekezdése alapján Récs az ólom és vegyületi ékszerekben és hajdíszekben való alkalmazásának tilalma. Ügyrendi kérdés. Elnézést, elnök úr van lehetőség, illetve ebéd után vissza fogunk jönni, szavazni fogunk. Rengeteg munka volt abban, hogy előkészítsük ezt, rengeteg költség társult ehhez. Ezt nem tudjuk három és fél percben letudni ezt a témát. Ez elfogadhatatlan. Nem járhatunk így el. Elnök Richard Zébernek adnám meg a szót. Nos, Chris Davisnek mindenképpen igaza van, három percben ezt nem tudhatjuk le, nem érhetünk a végére, nem tudom mi a helyzet a napi rendel, de ha jól látom, 17 órakor Tajáni biztos úr érkezik. Nem tudom, hogy a titkárság valóban úgy ítélte meg, hogy két órán keresztül szavazunk, háromtól ötig, vagy van ott esetleg egy kis mozgástér, akkor a biztos úr várhatna negyed órát, délután megtárgyalhatnánk nyugodtan a nyolcas napi rendi pontot, és fontos lenne, hogy pontosan kezdjünk három órakor, akkor minden kolléga fel is szólalhat. Nagyon fontos témáról van szó, teljesen igaza van Krisznek. Nos, nyilván a titkárság mindig csak megbecsli, hogy mennyi időre van szükség, de persze értem Chris Davis érvét is, Linda. Teljesen egyetértek. Én szeretném meghallgatni, mit mond a bizottság, mielőtt eldöntöm, hogy hogyan is szavazok. Tehát ha azonban háromkor vesszük sor ezt a napi rendi pontot, akkor jó lenne, ha lenne egy szünet, mielőtt szavazunk. Ma kell erről szavaznunk a szakbizottságban mindenképpen? Mert nem akarom, hogy vitát folytassunk és szavazzunk. Jó lenne, hogyha konzultálhatnék a kollégákkal, mielőtt szavaznom kell. A javaslat a következő. Ez az első, amiről szavaznunk kell. Ez a téma az első, amiről szavazunk, három órakor. Természetesen Csinálhatjuk úgy, hogy erről szavazunk utolsóként, és utána majd meg, megnézzük, hogy mi a helyzet az idővel, mennyi időnk marad még. Ez lenne egy esetleges megoldás. Linda McEwen joggal mondta, hogy szeretné meghallgatni először is a, az Európai Bizottságot, és utána szeretne egy rövid szünetet, mielőtt szavazunk. Erről a kérdésről nem tudom. Járható út ez? Richard Zéber. Csak szeretném kérni, hogy legyen elég időnk a vitára, mert olyan extrém lobby nyomás nehezedett ránk ebben a témában, és fontos ezt is nyíltan kimondani, hiszen az ezzel a dossziéval kapcsolatos eljárások, történések, hát igen, furcsák voltak, mondjuk így is, szerintem szakbizottságként igazán időt kellene szállnunk a vitára, és azt javasolnám, hogy háromkor szavazzunk, de utána az felmaradó időt szálljuk erre a dossziéra. Akár most is meghallgathatjuk a bizottságot. Ezen a héten ugyanis szavaznunk kell, hogy a júliusi plenárisra kitűzött határidőt be tudjuk tartani. Én elhiszem, hogy itt nagyon nagy a lobby nyomás ebben a témában, de nekem az lenne a javaslatom, akkor hallgassuk meg most a bizottságot, most megadnám nekik a szót ebben a kérdésben de hogyha más a véleményetek, akkor Gutierrez kolléga, Grosztet asszony. Meglepnek mindig ezek az utolsó pillanatban végrehajtott programmodosítások. Ön tudta nagyon jól, hogy mi volt a program ma délelőtt, mert rögtön az elején oda kellett volna figyelni, mert mindig ugyanaz a probléma minden szakbizottságnak. Másodszorban amikor azt mondjuk, hogy lobby nyomás volt, sajnálom. Igen, valóban olyan társaságokat illeti, amelyek francia társaságok. Én nem találkoztam lobbistával, meg vagyok lepődve, amit mond az én osztrák kollégám. Én el szeretném mondani az igazat, ki kell mondani az igazat, nagyon nagy csata lesz e körül, a dosszié körül, mert itt teljesen elfogadhatatlan az, amit javasol. Vannak e, szavazások, amik elkezdenek 15 órakor, és azokat el kell kezdeni akkor. Én kértem egy szívességet, e, amit nem szoktam gyakran kérni, hogy az én jelentésem gyorsan tudjon átmenni. A kolléga itt egyetért, tehát nincs bent a teremben és elegem van abból, hogy a környezetvédelmi szakbizottság állandóan ilyen szervezési problémákkal szembesül. Úgy ér az asszony. Én egy nagyon egyszerű dolgot látok. Ez egy olyan dokumentum, amit egy lobby vezetett be. Erről van nagyon sokszor, hallottunk már, milyen problémák vannak, amikor a szabályozók a szabályozottaktól kapnak utasításokat. Ebben az esetben nincs sürgőség. Összedől a világ, hogyha nem tudjuk alaposan ezt megbeszélni. Nem lehet, hogy kevésbé bürokraták legyünk, hogy egy nekünk egy, hogy ragaszkodjunk egy napi rendhez, és nem kritériumok alapján dolgozunk én akadémiai ember vagyok, és nem akarok dönteni egy dologról, anélkül, hogy meglennének az információim. Ez felelősség kérdése, komolyság kérdése. Egészen addig nem vitatjuk meg, és nem szavazunk erről, amíg nincs megfelelő információ. Mert semmi nem múlik azon, hogy kicsit későbbre halasztjuk. Nos, nyilván ezt nem is akarjuk megtenni ma, nem fogunk most attól meghalni, hogy kezeljük ezt a témát, vagy sem, de hát rajta van a napi rendünkön, és most beszéltünk ugye az ügyrendről, nagyon sok kritikus hang szólalt itt meg, ma szavaznunk kell erről, úgyhogy én azt javasolnám, hogy hagyjuk úgy a napi rendet, ahogy van, tehát az első napi rendi pontunk délutánra a szavazás, de előtte a bizottságot meghallgatjuk, és akkor nem lesz vita. De, de hát kell, hogy legyen vita. Liebe Kollegen. Kedves kollégák, vagy most beszélünk erről a napirendi pontról, tolmácsolás nélkül. Nekünk most ugye 10 percig beszéltünk itt a menetrendről, Tudom néhány frakciótól, hogy a döntésüket attól teszik függővé, amiben ugye még nem hoztak végleges döntést, hogy mit mond a bizottság. A bizottság most jelen van, a bizottság képviselő jelen vannak, felkészültek, itt van a nyolcas napi rendi pontunk. A kifogása, mint a kollégák ugye megfogalmaztak, ezt meg kell tárgyalnunk, ez a dolgok normális menete. Itt a szakbizottságban, és ezt más szakbizottságokból is tudom, hogy be kell tartanunk az időt, tehát ami a szervezést illeti, gyakran az a kritika hangzik el, hogy nem adunk elég időt az egyes témákra, de hát nyilván minden kolléga itt saját magát tartja a legfontosabbnak, és hozzá szeretne szólni, úgyhogy én azt javasolnám, hogy tolmácsolás nélkül, de kezeljük ezt a kérdést. I think that it's én azt gondolom, hogy egyáltalán nem elfogadható, azaz teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az egyetlen személy, aki felszólalhat e tárgyban, a bizottság képviselője legalább egy felszólaló kell, hogy legyen minden frakció részéről, annak érdekében, legyen egy érdemi vita. Linda. Linda. Javasolnám azt, hogyha kapunk egy kis időt a tolmácsoktól, akkor most meghallgatjuk a bizottságot, utána háromkor szavazunk, utána lesz egy vitánk, annak alapján, amit a bizottságtól hallottunk, és egy kis szünet után szavazunk erről az ügyről. 5.30-kor például szavazhatnánk. Erről előtte, ugye, megvitatnánk, és még azelőtt meghallgatnánk a bizottságot is. Azt hiszem, hogy ennek így lenne értelme. Úgy gondolom, ugyanis fontos lenne meghallgatni a bizottságot most, ahogyan az elnök úr is javasolta. Jó, ha nincs ellenvetés, akkor most meghallgatjuk a bizottságot. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mielőtt elkezdjük, szeretném elmondani, hogy az EKEL is itt képviselteti magát, az Európai pari ügynökség is itt van, tehát őket is meg lehet hallgatni. Tehát miről is van szó? Arról van szó, hogy főként a kiemelten a fiatal gyermekeket megvédjük a különböző ólom és tartalmú vegyületeket tartalmazó ékszerektől. A bizottsági javaslat nem csak a fiatal gyermekekre tér ki, hanem a felnőttekre is, ugyanis vannak, akik azért bírálják a mi javaslatunkat, mert azt mondják, hogy nem elég átfogó, nos, nagyon is átfogó. Itt tehát arról van szó, hogy az ékszerekben az ólom és annak vegyületeinek a használata korlátozott, 0,05% a határérték. Ugyanakkor vannak bizonyos kivételek is a szöveg szerint. Vannak különböző olyan alkatrészei, például egy karórának, az 50 éves kort meghaladott termékek és egyéb termékek kivételt képeznek, valamint a kristályüveg ugyanis ezek nem jelentenek közvetlen veszélyt. De itt mindenképpen eh, ólomkristályról van szó, mindenképpen ö, eh, eh, ékszerekről van szó, tehát nem csillárokról és egyebekről. Három fő bírálat érte a, az indítvány tervezetet, illetve az abban meghatározott kivételeket. Először is az EKA állítólag túllépett a mandátumán azon javaslata esetében, hogy csak is az, ügye, az egészséget veszélyeztető termékekre korlátozza ezeket. Továbbá az ólomkristály esetében le, lehetne helyettesíteni az olmot más elemekkel, vegyületekkel, amelyek hasonló jellemzőkkel látnák el az adott terméket, és aztán egy további bírálat az volt, hogy az EKEA javaslatán túllépett az Európai Bizottság azáltal, hogy az ólomkristály minden egyes kategóriájára kiterjeszti ezt, ahelyett, hogy a négyből csak kettőre lenne érvényben. Úgy gondolom, az emberi egészségre való közvetett veszély nem áll fenn, Először is mi a kockázattal a helyzet? A közvetett kockázat hiányát már a Franciaország által benyújtott jelentés is feltárta. Az EKA nem kérdőjelezte ezt meg, és tulajdonképpen amikor foglalkoztak ezzel az ügyjel, az EKA részéről, akkor elismerték, hogy nincs elegendő bizonyíték, ami alátámasztaná a szignifikáns kockázatot. Ugyanakkor az ólomkristály szervezetbe való bekerülése nem is vezetne ahhoz, hogy az ólom feloldódna a szervezetben. Tehát nincs szignifikáns veszély. El kell végezni egy költséghatékonyság elemzést is, hogyha ebben az elemzésben a hozzáadott érték, azaz a haszon nulla, akkor bármilyen költség, ami meghata, meghaladja a nullát, aránytalan volna. Tehát, hogyha nincs szignifikáns veszély, kockázat, akkor nincs olyan intézkedés, amely megfelelőnek tekinthető, logikailag. A szobaforgó bizottság az EK-nak nem haladta meg a mandátumát, ugyanis fel kell mérni az arányosságot. A második bírálat, amelyet említettem, az alternatívákra vonatkozik. Egy megfelelő alternatíva olyan alternatíva, amely mind műszakilag, mind gazdaságilag is kivitelezhető. Technikailag, a technikai kivitelezhetősége kapcsolatosan az elemzés kitér arra, hogy nincs bizonyítéka annak, hogy a piacon hozzáférhető lenne egy megfelelő alternatíva. Két elemre tér ki. Először is az alternatívák adott esetben nem kínál, nem rendelkeznének ugyanolyan jellemzőkkel, ami a fényszórást illeti, mint az ólamkristály, és adott esetben nem állhat rendelkezésre minden szín, ilyen például a rubinvörös. A gazdaságilag kivitelezhető alternatíva esetében, illetve fogalomkörében meg kell említeni, hogy vannak lejárt szabadalmak. Egy lejárt szabadalom létezése azonban nem jelenti azt, hogy a laboratóriumi kutatási szintet meghaladó szintű alternatíva rendelkezésre állna. Hogyha ólommentes üveg előállítható, hasonló módon, azért mondom, hogy üveg és nem kristály, mert ólom nélkül ilyen kristály nem állítható elő, úgy tudjuk, nincs a piacon olyan szereplő, amely erre képes volna. Továbbá a konzultációs folyamat során nem kaptunk információt az alternatívák fizikai és vegyi jellemzőiről, ilyen például a tartóság és egyéb jellemzők. Jelen pillanatban ezek az ismereteink. Terveztünk egy felülvizsgálati záradékot is, ugyanis tudjuk, hogy változhatnak az adatok, illetve technológiai előrelépés is bekövetkezhet, ezért egy felülvizsgálati záradékot irányoztunk elő, amely a felülvizsgálatot 5 év múlva irányozza elő, annak érdekében, hogy figyelembe vehessük a fejleményeket, amelyek időközben bekövetkeznek. A harmadik bírálat a kivételre vonatkozik, a derogációra. Az elektronikai ö, készülékek esetében a kristálynak négy kategóriája van, a bizottság az összes négy kategóriára kiterjesztette a tervezet szövegét, nem pedig csak kettőre, ahogyan az EKA e tette. A két eredeti kategória esetében van szó a legnagyobb ólom tartalomról, Ezek esetében eh, nem áll fenn szignifikáns kockázat, hát hogyha a két, ebben a két kategóriában nem áll fenn szignifikáns kockázat, akkor még úgy sem áll fenn, hogyha alacsonyabb az ólomtartalom, mint ahogyan az így van a másik két kategória esetében. Úgy gondolom, eh, tehát összességében egy további dolgot is meg kell említenünk, ez a megközelítés egyhangú ö, támogatását élvezte a REACH bizottságának, tehát a 27 tagállam egyetértett ebben összességében, tehát az olom és vegyületi ékszerekben és hajvízekben való alkalmazásának tilalma, mivel nincsenek dokumentált bizonyítékok arra, hogy veszélyezteti ez az emberek egészségét, nincs dokumentált alternatíva a piacon, és végül is itt vannak a KKV-k is, amelyeket érint a kérdés, ezért én úgy gondolom, ez nem lenne arányos. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak az állásfoglalását, az, amit éppen elmondott, az valamennyi kollégának írásban is rendelkezésére áll, tehát utána olvashatnak még. Szeretném még megadni az Európai Vegyanyag Bizottságnak röviden a szót, és utána még szeretnék én magam is szólni ebben a kérdésben. Thank you, Mr. Chair. Um, I think the, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, a bizottság által adott válasz kitért uh, a dosszi összes elemére. A Eka, illetékes ügynöksége nagyon pontosan betartotta az eljárásokat, amelyeket követni kell ilyenkor, alaposan megvizsgálta a dokumentumokat, és megvizsgálta a kockázatelemző bizottsággal együttműködve az esetleg fennálló kockázatokat, tehát mindkét tudományos bizottság megvizsgálta részletesen ezeket a kérdéseket, ahogyan a bizottság is elmondta. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen akkor ez szerint fogunk eljárni, és valamennyi kolléga még e-mailben értesítést kap arról, hogy a szavazás után még lesz lehetőség vitára, és utána fogunk egy rövid szünet után szavazni a kifogásról. Tehát Grosztert asszony és mások, először szavazunk, utána rövid vitát tartunk, és majd pedig szavazást erről a napirendi pontról. Most mindenkinek jó ebédszünetet kívánok, eh, hogy ismét elérje mindenkinek a vércukor szintje a megfelelő szintet, és 15 órakor találkozunk itt újra a szavazásra.